Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take... Kedves kollégák, mindenki sok szeretettel köszöntök, mindenki foglaljon helyet, és üdvözlöm Önöket az AFET bizottság ülésén. Az első napirendi pont a napirend elfogadása, ha nincs megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük. Kettes napirendi pont a legutóbbi ülési jegyzőkönyve január 9-e, eh, január 24-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Hogyha nincsen megjegyzés, akkor átérhetünk a hármas napi rendi pontra. Az elnök eh, közleményei, nincsenek közlemények, úgyhogy eh, rátérhetünk a négyes napi rendi pontra, Montenegro külügyminiszterével folytatott eszmecserére. Kedves kollégák, Remélem, hogy jól ejtem ki vendégünk nevét, Szörgyán Darmanovics, a montenegrói külügyminiszter. Ahogy önök is tudják, ahogy miniszter úr is tudja, a szakbizottság holnap fogadja el az önök gyönyörű országáról az éves jelentését, eh, ami a csatlakozási folyamatot illeti, úgy látjuk, hogy ez a legelőre haladottabb ország a jelölt országok között, de e, még vannak e, nagyon, de még vannak e, behozni való területek. 26 fejezetet nyitottak már meg a 35-ből, tehát Montenegro vezető szerepet játszik a csatlakozási folyamatban. Emellett Oroszország szerepe is fontos kérdés, ami Montenegro nato vezető útját illeti, úgyhogy ezt a folyamatot is figyelemmel kell kísérni. Először Tanek úrnak adnám meg a szót, azt javaslom. Nem, nem, nem, elnézést, nem, nem. A miniszter úrnak természetesen, és utána meghallgatjuk barátom Császtánok nézeteit a témáról. Megadom a szót a miniszter úrnak. Köszönöm szépen Mekeliszter úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt AFET tagok, tisztelt bizottsági és tanácsi tagok, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Montenegro kormányának nevében külügyminiszterként üdvözölhetem Önöket. Az, hogy ma beszélhetek itt Önökhöz, ez azt mutatja, hogy az Európai Parlament elkötelezett a bővítési folyamat mellett, és Montenegro csatlakozási folyamatban elért eredményeit nagyra értékeli. Az Európai Parlament prominens tagjaival való találkozó azt mutatja, hogy el, elismerik, hogy az országunk helyes stratégiát választott és helyes úton van. Azt gondolom, hogy a párbeszéd időpontjának megválasztása is mindenképpen aktuális és jó, hiszen az Európai Parlament holnap kívánja elfogadni a Mon- Európai Bizottság 2016-os montenegrói dokumentumával kapcsolatos állásfoglalását, de a szomszédos országaink, Szerbia és egyéb szomszédos országainkról szóló jelentés is most készült el. Stratégiai prioritásokat értünk el. Dusko Márkovics miniszterelnök továbbra is az előző kormányok által meghatározott politikák végrehajtásán dolgozik, a NATO és az EU-hoz való közeledés tekintetében a gazdasági növekedés, a az életminőség javítása a polgárok számára ezek a prioritások. Hadd mondjam el, hogy a legutóbbi parlamenti választások előtt a kormány és az ellenzék nagy része egyetértett abban, hogy egy választási, közös választási bizottságot hozunk létre, hogy biztosítsuk a választás átláthatóságát. Az ellenzék is csatlakozott ehhez, hogy elérjük a lehető legfontosabb célokat, illetve hogy elkerüljük azt, hogy a, az állami pénzeket nem megfelelő célra használják fel a választási környezetben. Szerettünk volna mindenképpen a választások előtti bolykotot elkerülni az ellenzék részéről, és a bizalmat megerősíteni. Az Ebesz Odér elismerte a választás tisztaságát, és a 73%-os részvétel mellett sajnos az ellenzék továbbra is bolykottálja a parlamentet. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne ismernék el a helyi szinten a választások eredményét, és ott, ahol ők nyerték meg a, választ, a szavazatok többségét, ott elismerik ezeket, és létrehozzák az önkormányzatokat. A Montenegró eh, globális politikai folyamatok és érdekek eh, keresztüzében van. Egyesek ezen eh, ezen körülményeket kihasználva a választási sok napján szerettek volna vérontást okozni eh, Montenegróban, eh, de szerencsére nemzetközi partnereinkkel, eh, Szerbiával és NATO szövetségeseinkkel sikerült ezt megszüntetni, ezt megakadályozni, és a felelősöket bíróság elé vinni. Tudjuk, hogy Számos kérdést vett fel az, ennek az eseménynek a megtervezése, vagy ennek a támadásnak a megtervezése, de tudjuk, hogy nagyon nagy, külön, nagyon nagy nyomás helyeződik az országra is, és ezzel a politikai megosztottságot próbálják még inkább elmélyíteni egyesek. Meg kell tanulnunk azt, hogy a politikai véleményeket eh, a demokratikus intézményekben kell képviselni, nem pedig az utcán erőszakot alkalmazva és a polgárokkal kell megegyezésre jutni, nem pedig az ország határain kívül. Eh, az Európai Parlament ajánlásai hozzá fognak, tér, hozzá fognak járulni eh, Montenegro objektív célkitűzéseihez. Nagyon hálásak vagyunk az önök folyamatos támogatásáért és elkötelezettségért, és azért, hogy elismerik az előrehaladásunkat. Az Európai Unió nagyon nagy kihívások előtt áll, és igyekszik ezeknek a kihívásoknak megfelelni, igyekszik az együtt a sokféleségben motónak megfelelni, és nem elveszíteni a vezető szerepét. Pontosan ez az egységesülés márciusi célkitűzés az, ami a Montenegróban is az európai célok követését várja tőlünk. Az Európai Unióhoz való közeledés továbbra is kulcsfontosságú számukra, és eh, a eh, közvélemény 76%-a támogatja az Európai Uniós közeledést, és ők is tudják, hogy az európai agenda az több, mint a kötelezettségek teljesítése. A kötelezettségek teljesítésével a nemzeti politikáinkat tudjuk alakítani. A kötelezettségek, amelyeket teljesítünk, új értéket teremtenek az országban. Emellett egyes jelenlegi tagállamok komparatív tapasztalatai, ami a közvélemény támogatást illeti, azt mutatja, hogy egyre nagyobb lesz a támogatottság, ahogy közeledik az ország a tagsághoz a tagság célkitűzése mind a gazdasági, mind a demokratikus fejlődésben fontos szerepet játszik a Nyugat-Balkánon. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a növekvő euroszkepticizmus időszakában élünk. Az a generáció, amely egységes Európában született és nőtt fel, megkérdőjelezi az európai projekt értékét. Azonban a Balkán közelmúltja arra mutat rá, hogy vannak olyan európaiak, akik nem is annyira régen sokkal rosszabb körülmények között éltek, amikor is a béke, a biztonság, a szabad eh, áramlás, munkahelyek szabad áramlása nem volt garantálva. Arra ösztönzöm önöket, hogy tartsák meg a nyílt párbeszéd szintjét a bővítési politikát illetően, hogy az országaink továbbra is motiváltak legyenek, és konkrét célok mellett kötelezzék el magukat. Nagyra értékeljük azt, eh, hogy azt gondoljuk, hogy a következő eh, fázisban segítségünkre lesznek az eddigi tapasztalatok. Tehát nagyobb fejezetet megnyitottunk már, új legislatív és intézményi eh, keretek merülnek fel, mert természetesen főleg a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harc fontosak. Továbbra is dolgozunk az eredményeken, és igyekszünk a bűncselekmények felderítésében és az elítélésekben jobb eredményeket elérni. Elég komplex, összetett a politikai atmoszféra eh, és környezet, ez nem csak Montenegróra, hanem a régióra is jellemzi. A hosszú távú demokratikus és gazdasági fejlődés az európai biztonság szempontjából is fontos, főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen kívások vannak a mai Európa előtt. Azt gondoljuk, hogy a Nyugat-Balkán előtt új reményt kell nyitni, és az Európai Unióhoz való csatlakozást jobban támogatni kell. Fontos, hogy támogassuk a közös infrastruktúra projekteket a régióban, és emellett az európai koridorokhoz való csatlakozást tegyük lehet, tegyék lehetővé. Ez a társadalom fejlődése szempontjából elengedhetetlen, és az intézmények és a jogállamiság megerősítése szempontjából sem elhanyagolható. Az átlátható politikai folyamat és gazdasági előrelépés Montenegróban és Nyugat-Balkánon ez csak az Európai Parlament és más európai intézmények támogatásával valósulhat meg azok az erőfeszítések, lépések és eredmények, amelyeket Montenegró felmutatott, ez a hosszú távú regionális béke, virágzás és európai együttműködés szempontjából rendkívül fontosak. Végül hadd eh, köszönjek, mondja köszönetet mindenkinek, aki az országunk előrelépését figyelemmel követte, és világos és eh, elfogadó üzeneteket küldött nekünk. Az Európai Parlament és Charles Tenok jelentéstevő, eh, őt emelném ki, stabilizációs eh, és együttműködési eh, munkacsoport, Iván Jakovcsics, illetve Dolc asszony eh, mind-mind nagyon fontos szerepet játszottak. Az állásfoglalások, az ajánlások továbbra is az európai útunkat erősítik. Az önök hozzájárulása nagyon értékes volt a reformjaink megvalósítása szempontjából és továbbra is várom az önök kérdéseit, és köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, miniszter úr. Köszönjük szépen a nyilatkozatát, és most pedig eh, a vitára kerül sor. Először Péter Kurumbásevnek eh, adom meg a szót, az EU Montenegro eh, delegáció alelnökének tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Annelies Dodds arra kért meg, hogy Dajmanovics úrnak egy kérdést tegyek fel. Montenegro nyug, ö, külpolitikai prioritásai között szerepel az Európai Uniós csatlakozás és új ö, csap, ö, fejezeteket nyitottak meg. Az Isztambul eh, konvenciót az egyik első nyugat-balkáni országként írták eh, alá. Mit tesznek annak érdekében, hogy az isztambuli egyezmény eh, kötelezettségeit betartsák? A választások óta Montenegróban nagy politikai feszültség van, az ellenzék bolykottálja a parlamentet, és Oroszország részvételéről számolnak be egyesek ebben a, a az államcsínyben. Mit tesznek annak érdekében, hogy ezen államcsíny kísérlet, feltételezett államcsíny kísérletet feltárják? Ezek voltak azok a kérdések, amelyeket Annelies Dodds eh, szeretett volna feltenni, és hogyha megengedik, egy kicsit tovább mennék, és bolgárul folytassam. Remélem, Darmanovics úr így még jobban fog érteni engem. Köszönöm szépen. Beszélt a növekvő és terjedő euroszkepticizmusról, és nem csak ebben a régióban. Más folyamatok és azt mutatják, hogy a populizmus és a Brexit, de, ha, de folytassam a listát, egyre terjed. Az egyik legjobb válasz ezen jelenségekre az, hogyha a bővítést folytatjuk, az Európai Uniós bővítést. Nagyon örülnék, hogyha a bolgár elnökség alatt, amely körülbelül egy év múlva lesz, nem csak a Montenegróval való tárgyalások fejezeteit meg tudnánk nyitni, hanem le is tudnánk zárni. Úgyhogy emiatt szeretném a kollégák figyelmét arra irányítani, hogy ennek áttételes hatása lehet. Montenegro Európai Uniós csatlakozása egyértelmű jelzést küldhetne szomszédainak, Albániának, Szerbiának is, illetve Macedóniának. Ez az egyértelmű jelzés nem csak Montenegró számára fontos, hanem az egész régió számára. Biztosíthatom önöket arról, hogy Montenegró az Európai Parlamentben jó barátokkal rendelkezik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Miniszter úr szeretett volna azonnal válaszolni. Körülbelül 40 percünk van, szeretne -e több kérdést meghallgatni egyszerre, vagy válaszolni? Tessék, megadom a szót. Montenegro is very devoted to fight any violence against women. Montenegro nagyon elkötelezett mindenféle erőszak ellen, a nők elleni erőszak ellen. Itt a, a Balkánon azonban a hagyományaink miatt elég nagy erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a nők elleni erőszakot leküzdjük, hiszen ennek történelmi gyökerei is vannak. Nagyon együttműködünk a civil társadalommal és más szereplőkkel is, akik segítenek nekünk a nők elleni erőszak elleni fellépésben. Az, a kormánynak is megvan a saját programja ezen a területen, és nem csak az erőszakról van szó, hanem arról is, hogy fel kell ismernünk a nők szerepét a társadalomban, illetve a nőket meg kell erősítenünk az Európa, az az európai elf, a mi politikai pártjaink támogatják azt az elvet, hogy a választói listákon minden harmadik, negyedik helyen nő legyen, ezzel erősítsük a nőket, a nők szerepét a társadalomban és a politikában. Nem mondhatom azt, hogy teljes mértékben elégedettek vagyunk, de a trend mindenképpen pozitív. Lassan, de biztosan közeledünk az európai sztenderdek felé. Ami a az államcsíny kísérlet kivizsgálását illeti, e, ez eléggé súlyos és komoly e, dolog, ez nem egy kitalált történet, ez nem egy videójáték, és nem is politikai manipuláció. Konkrétan egy olyan e, kísérletről volt szó, amely évekre destabilizálhatta volna Montenegrót. A biztonsági szolgálataink és az ügyészi hivatal eh, eléggé résen voltak, és eh, ezt a bűncselekményt sikerült elhárítaniuk, azonban eh, a barátainknak és szövetségeseinknek is köszönetet kell mondanunk. ami az ügyészséget, az hírszerzést illeti, emellett, ő, ő mellettük köszönetet kell mondanunk a szerb kormánynak, ők is segítettek nekünk, igyekeztek számos jelzést eh, eh, átadni nekünk, ugyanis szerb felségterületen készítették elő ezt a eh, támadást, és a NATO-s szövetségeseinkkel is információt cserélünk Brüsszelben, és nagyon hálásak vagyunk a támogatásért. Sok NATO-s szövetségesünk, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is segítségünkre voltak. A nyomozás nyomozást április 15-ig kell lezárni, hiszen a jogszabályaink szerint hat hónapnál nem tarthat tovább, és addig a különleges megbízott ügyésznek kell az ügyet feldolgoznia. Nagyon sok nyilatkozás, nyilatkozatra került sor, a szervezett bűnözés kivizsgálására létrehozott speciális ügyészi hivatalban. Ő azt gondolja, az ügyész, speciális ügyész, hogy, hogy egy nagyon súlyos ügyről van szó. Egyes egyéneket már letartóztattak, vagy kihallgattak, és kihallgatták őket bíróság előtt a bűncselekményben való részvételükkel kapcsolatban. Ezeket a problémákat a demokráciában a bíróság előtt kell megoldani, és a montenegrói közvéleménnyel együtt várjuk az ügyész vádiratát. Nagyon sok elem már közzétételre került, de arra számítunk, hogy számos információ még nem került napvilágra, vagy legalábbis ezek még nem jutottak el a közvéleményhez. Ez egy nyitott tárgyalás lesz, és arra számítunk, és a montenegrói közvélemény figyelemmel kísérheti majd ezt. Teljes mértékben osztom a véleményét, és aggodalmát a populizmus terjedésével kapcsolatban a kontinensen, Nem beszélhetünk csak Kelet-Európáról, Dél-Kelet-Európáról, Nyugat-Európáról, egy csónakban nevezünk. Azt gondolom, hogy a legsúlyosabb kihívás az európai egység előtt ez, a populizmus, növekedése, terjedése. Ez az, ami leginkább fenyegeti az Európai Unió vívmányát. Azt gondoljuk, hogy a az elkövetkezendő választások számos fontos országban, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, aztán jövőre Olaszországban döntő jelentőségűek lesznek azzal kapcsolatban, hogy az európai egység hogyan alakul, és Ezen fontos európai országok sorsa nagyban eldönti majd, hogy hogyan alakul Európa sorsa. Azt gondolom azonban, hogy az adott országok választói szembe fognak nézni ezzel a kihívással azt is gondoljuk, hogy a, hogy a bővítési politika a legjobb válasz a populizmus és az Európa ellenesség kihívásaira. Az Európai Unió nem csak, hogy szélesebb körű lesz, szélesebb alapokra helyeződik, de erősebb is lesz. A Nyugat-Balkánnak mindig is szüksége volt támogatásra és segítségre. Nem szeretném azt mondani, hogy éretlen nemzetek vagyunk, akik nem tudják megoldani a problémáikat, de az egész régió mindig is itt mindig nagyon erős táptalaja volt az etnikai nacionalizmusnak, a 90-es évek tragédiája, Jugoszlávia tragédiája, ez is az etnikai nacionalizmusnak az erőszakba torkolása miatt történt. A második világháború utáni béke folyamat Európában nagy eredményeket hozott, és Nyugat-Balkánnak hasonló perspektívára van szüksége a béke és a stabilitás szempontjából. Másrészt eh, a régiók integrálása nélkül soha nem lehet Európa sem teljes. Úgyhogy ezért gondolom, hogy önök is támogatják a régiónk tagságát. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív hatással lesz a régióra. Nem csak az eredményről, nem csak arról van szó, hogyha egyszer tagok leszünk, akkor minden megoldódik. Sokkal fontosabb azonban az út ehhez a célhoz ugyanis a tagsághoz, tagságra való felkészülés során megváltoztatjuk a társadalmunkat, alakítjuk a demokráciát, a jogállamiságot, a multikulturális megközelítést, és ez talán szembenézhet azzal az aggasztó rendel, amit ön leírt. Azt gondolom, hogy hasonló véleményünk van ezzel kapcsolatban, és köszönöm szépen, hogy az Európai eh, Parlament eh, támogatja a montenegrói csatlakozást. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nyolcan kértek szót. Eh, azt javaslom, hogy már kilenc, de most tényleg lezárom a hozzászólók listáját. Tehát kilencen szólnak hozzá, először Csász Henok természetesen a jelentéstevő. Köszönöm. Üdvözlöm Dermanovics miniszter úr. Nemrég találkoztam Markovics miniszterelnökkel is, úgyhogy elég jó tájékoztatást kaptam az országában zajló történésekről. Előadóként attól tartok, hogy azt azzal kezdeném, hogy sajnos az én hazám az 50. cikk aktiválásával elindítja a Brexitet, de akár Brexit, akár nem Brexit, ez, ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság nem tud majd annyira részt venni a Nyugat-Balkánnal, Montenegroval kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Parlament két tagjának a jogát nemrég megvonták, és úgy tudom, hogy Kacsnics különleges ügyész egy orosz hivatallal hozta összefüggésbe a korábbi miniszterelnök elleni merénylet kísérletet. Ez egy nagyon aggályos kérdés, amit sajtó is sokat foglalkozott ezzel, és persze más európai újságok is. Két kérdést szeretnék önnek feltenni. Először is hogyha a grúi részvétele bebizonyosodik, és magasabb hatóságok részvétele, ez nyilván befolyásolja az Oroszországhoz fűződő diplomáciai kapcsolatokat. Emlékszem, amikor egy, kb. egy évtizede Hariri miniszterelnök előtt kíséreltek meg merényletet Libanonban, szíriai szíriai államcsényi kísérlet, gyilkosság, ez az, akkor az ENSZ elé került, került a súlyossága miatt. Most nem akarok következtetéseket levonni, de hát nagyon sok gyanakodva nézik azt, hogy a Grui, ez az orosz hivatal tényleg részt vett és szerb területen kezdte szervezni az államcsényt. Fontos, hogy lássuk, hogy Belgrád um, és a szerb kormány um, mennyi, milyen jól együttműködött a nyomozásban. Örömmel hallottam azt, eh, hogy most arra számítanak, hogy a NATO-hoz csatlakozhat Montenegro a eh, következő hónapokban, talán májusban. Ez persze nem kapcsolódik szorosan az EU eh, tagsághoz, csatlakozáshoz, de azért a jele annak, hogy érett demokráciává vált az ország, hiszen az EU-hoz, illetve a NATO-hoz való csatlakozás szempontjából az aki nagyon hasonló. Most um, Trump elnök ambivalens hozzáállása a NATO-hoz nyilván eh, kicsit riasztó volt, ezért különösen eh, pozitív a eh, NATO csatlakozás, nem csak Montenegro, hanem mindazok számára, akik hisznek a NATO-ban is, és reméljük, hogy majd az új amerikai adminisztráció is ezért támogatni fogja a NATO-t. A weblapot még mindig sok hacker támadás éri, és persze sok erőfeszítést tesz a kormány, és stabilizálja a helyzetet. Én nyilvánosan is kritizáltam a ez azt, hogy az ellenzék bolykottálja a parlamentet. Az EBSZ e általában tisztességesnek és szabadnak nyilvánította a választásokat, ezért nem lenne szabad megakadályozni, hogy egy stabil kormány működjön. Tehát Montenegro továbbra is egy pozitív történet, a legjobb tagjelölt ország talán az Európai Unióhoz vezető csatlakozási folyamatban. Köszönöm, Edward Kukán. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, ebben a szakbizottságban ez az ön első fellépése a premierje, különösen üdvözlöm. Montenegro Európa párti kormányt választott október 16-án tavaly, és az euróatlanti közeledést választottam. Ez különösen fontos az ország jövőbeni stabilitás és biztonsága szempontjából határozottan támogatjuk ezt a döntést. Támogatjuk azt, hogy a e, montenegróiak továbbra is e, e, az EU-hoz akarnak csatlakozni, mint 80 százalékuk. A csatlakozási folyamatot őszinte érdeklődés övezi, a reform folyamat iránti érdeklődést. Az igazság szolgáltatásban fontos erősíteni a korrupció, bűnözés elleni küzdelmet és a médiaszabadság védelme nagyon fontos. Az ellenzék bolykottálja a parlamenti munkát, de a parlamenten belül, és nem a parlamenten kívül. Duska Markovics miniszterelnök azt a, eh, a kezdeményezést tette, hogy tulajdonképpen kezet nyújtott az elnökségnek. Az október 16-i választások után nagyon zavaros lett a helyzet, ezért fontos, hogy független nyomozás folyamít azokkal kapcsolatban, akik kapcsolatba hozhatók az államcsény kísérlettel. Az is fontos, hogy az EBSZ ajánlás figyelembe vegyék az utolsó választásokról készült jelentést. Röviden a NATO csatlakozásról. Montenegro döntése egyértelmű, szeretne a NATO tagjává válni, és mi támogatjuk ezt a döntést. A döntés azonban geopolitikai érdekekből adódik. Ott van Oroszország érdekeltsége a régió, régióban, de Montenegro továbbra is a saját érdekeit akarja követni, és nem szabad, hogy el akarjuk tántorítani őket ettől a NATO csatlakozás kapcsán. Köszönöm, Kukán úr! Kérem, hogy tartsák be a kettőperces hozzászólási keretet. Picula kollega következik. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a külügyminiszter urat, Darmanovics urat. Üdvözlöm itt az Európai Parlamentben, és szeretnék önnek gratulálni a Montenegro által elért eredményekhez az uniós csatlakozási folyamatban. 25 fejezet megnyitása nem kis teljesítmény, és nyilvánvaló, hogy a nyugat-balkán országok körében ez egy nagyon nagy eredmény. Montenegró, tehát egyetemű, hogy milyen célokat követ. Két kérdésem lenne a miniszterhez. Ha most figyelmen kívül hagyjuk azt, amit a nyugat-balkáni országok elértek, az előrehaladást, az Európa felé vezető úton. Nehéz megítélni azt is, hogy milyen mértékű a stabilitás, mennyire stabil a helyzet a Nyugat-Balkánon. Azt is mondhatnánk, hogy Bosznia-Hercegovinában még nagyon képlékeny a helyzet, sok a félreértés, finoman szólva mondjuk Koszovó és Szerbia között, és még az ön hazájában is, ugye most az előbb arról beszéltünk, hogy mi történt a parlamenti választások napján, öntől is szeretném meghallgatni, hogy ön mire számít a következőkben, hogyan értékeli, mennyire stabil a Nyugat-Balkán. Természetesen nem a csak diplomáciai kérdésen átó csatlakozás, és az, hogy fegyver, NATO fegyveres szervezetéhez csatlakoznak. De milyen párbeszéd zajlik Montenegróban, a társadalomban, és mekkorárat kell fizetni az uniós csatlakozás eh, miatt, eh, illetve az eh, általában az emberek mit gondolnak a tárgyalásokról. Köszönöm szépen. Valdos úr következik. Köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni a montenegrói külügyminisztert, és támogatá- szeretném támogatásról biztosítani azt az utat, amit Montenegro követ. Örülünk, hogy eljött az AFED-be a miniszter úr. Az egyik kívánságunk volt tulajdonképpen, hogy a választások eredményét mindenütt elismerjék. Sajnos ez még nem történt meg. Még nagy a bizalomhiány, a megosztottság Montenegróban. Eznek nyilván a politikai dimenziója a legerősebb. Nagyon fontos lenne meghaladni ezt a megosztottságot. A kérdésem az lenne, hogy vajon a kormány jól teljesíte nem azt akarom ezzel mondani, hogy az eredményeket nem kell elismerni, hogyha esetleg problémák lennének. Azt láttuk, hogy azért voltak szabálytalanságok, problémák a választási folyamatban, folyamat során. A közvélemény támogatása nagy mértékben attól fog függeni, hogy milyen politikát és milyen minőségű politikát követ a kormány miután Montenegro egy rendkívül fontos állam ebben a puskaporosodó térségben, vagy ahol nagyobb bizonytalanság, fontos, különösen fontos, hogy a kormány jó teljesítményt nyújtson. És tisztában kell lennünk azzal, hogy Montenegro, mint mondtam, rendkívül fontos szerepet játszik ebben a bizonytalan térségben. Nem láttunk azonban őszintén szóval túl nagy előre haladást és eh, a eh, miniszterelnök olyan kezet nyújtott eh, az ellenzéknek. Tudna mondani nekünk valamit arról, hogy vannak-e biztató jelek azzal kapcsolatban, hogy Montenegró meg fogja haladni ezt a problematikus helyzetet, vagy túllépve ezeken a nehézségeken? Köszönöm, eh, Rádos úr, és Lunacek asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, de azért angolul fogom folytatni. Kedves miniszter úr, a Zöldek EFA parlamenti frakció nevében is üdvözlöm Önt itt az AFET szakbizottságban. Az én frakcióm nevében mi is nagyra értékeljük azt az előrelépést, amit Montenegro tett az Európai Unió felé vezető úton, de én most három rövid kérdéssel szeretnék foglalkozni. Először is a választások napja után már említette, hogy lesznek vizsgálatok, nyomozás, de vannak konkrétumai arról, amit most megosztott velünk, hogy mi is történt konkrétan, szeretnénk megtudni. A választások napján, illetve az azt megelőző napokban, ugye létezett egy weblap, a Center for Democratic Reform weblapját blokkolták a választások előtt. Miért történt ez, és ki ezért a felelős. Azután a választások napján például néhány közösségi médiát, mint a WhatsAppot is leblokkolták, lezárták ki, és miért tette ezt. Montenegrói civil szervezetek ugyanis aggódtak aggályoknak adtak hangot emiatt. Harmadik kérdés környezetvédelemmel kapcsolatos. Hallottuk, hogy eh, a Lékkada, eh, az a gyönyörű eh, Almán határnál lévő tó státuszát meg akarják változtatni. Miért? Miért akarja a kormány ezt a, ennek a nemzeti parknak a státuszát megváltoztatni? És hogyha ez megtörténik, hogyan tovább, hogyan tudják megakadályozni a környezet károsodását, és megőrizni a biológiai sokszínűséget eh, ebben a régióban, ami rendkívül fontos Montenegró számára. Tehát eh, ha ez megtörténik, mit fognak tenni, és hogyan tudják megakadályozni a környezeti károkat, és hogyan akarják megőrizni a biológiai diverzitást. A koszovói politikusoktól hallottuk, hogy a Montenegro vala határ megalapodást szeretnék újra tárgyalni. Az ön kormánya hajlandó lesz erre? Köszönöm szépen. James Carver következik. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Ön figyelembe vette, hogy Macedóniának is milyen a kapcsolata az EU-hoz, és a nacionalizmus fellángolása és egy figyelemre méltó. 96-ban az én országommal kapcsolatban merült fel, az fellángolt a nacionalizmus. Amikor most az ön hazája közeledik az Európai Unióhoz, mi a, mik a tapasztalatai ezen a területen? A nyugat-balkáni eh, politika nagyon komplex. Eh, milyen modellt képzel el a régió számára? Köszönöm szépen, Sulce asszony. Ahogyan ön is tudja, és ezt hallottuk is öntől, Nos, az Európai Parlament és ez a szakbizottság mindenképpen támogatja Montenegró Európa felé irányuló erőfeszítéseit. Nagyon nagy előrelépés történt, talán a legnagyobb a nyugat-balkáni országok közül. Talán tudja, hogy én Dubrovniki vagyok, és mi is üdvözöljük, hogyha Montenegro csatlakozik a NATO-hoz, mert ez stabilizáló hatású lesz. Volt eh, három oldalú találkozó Montenegro, Horvátország és Albánia között. Ez egy nagyon fontos esemény, de azt is eh, hozzá kell tennünk ehhez, hogy eh, mindez remélhetőleg elvezet majd a gazdasági együttműködés erősödéséhez is. Ehhez azonban még egy pár dolgot meg kell oldani kétoldalú szinten. A, itt van a a félsziget kérdése, a határ halad át rajta. Ezt hogyan kívánják megoldani? Azután a katonaság tulajdonában lévő eszközök megosztása, még itt a volt Jugoszlávia egyik öröksége, valamint a háborús áldozatok számára a kártérítés kérdése. Ezek szerintem azok a fő problémák, kérdések, amelyeket még meg kell oldani, mielőtt lehet zárni az összes csatlakozási fejezetet. Köszönöm szépen, és Rándul az utolsó előtti hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, Delmanovics úr. Én szeretném kimenteni Fleckenstein kollégámat, aki megkért, eh, hogy az ő nevében tegyek fel ilyen kérdést. Montenegrót eh, tette meg a legnagyobb utat a nyugat-balkáni ország között a csatlakozási folyamatban. Ehhez szeretnék önnek is gratulálni, eh, külügyminiszter úr. Az új kormány jelezte, hogy ebbe az irányba akar tovább menni. A szociáldemokrata frakció mindig is az önök oldalán fog állni. Ugyanakkor azonban a politikai instabilitás, ami a választás napján bekövetkezett államcsíny kísérlet következménye, veszélyeztetheti a nagyon fontos csatlakozási folyamatot. Ezért a következő kérdéseket tenném fel van bármilyen párbeszéd a kormánya és az ellenzék között? Véleménye szerint van esélye a kompromisszumnak, ami lehetővé tenné, hogy a kormány folytassa a szükséges reformű folyamatot? És mit kell tenni annak érdekében, hogy ebből a zsákutcából, padhelyzetből kikeveredjenek? Köszönöm szépen, és végül Péter Le úr. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm. Nagyon reális prezentációját. Gratulálok Montenegro eredményeihez, az előrelépéshez. Négy jelentést fogunk megvitatni. Montenegróról, Macedóniáról, Szerbiáról és Koszovóról itt a mai ülésen. Itt beszélünk majd módosításokról, fejezetek megnyitásáról, de végül is a szavazáskor majd igen, vagy nemet kell mondani. Ön A Említette, hogy a régióban nagyon komplex a helyzet. Említette, hogy egy csónakban ülünk. Beszélt a történelmi tapasztalatokról. Én úgy tudom, hogy, illetve hallottam, hogy aggájairól is hangot adott, beszámolt néhány aggályos kérdésről, és valóban a nagy képet is látnunk kell, nem csak a régió stabilitása és biztonsága szempontjából, hanem egész Európa jövője szempontjából is Európa stratégiai okok miatt is ajánlja fel az EU-hoz e való csatlakozás lehetőségét. Kérdésem ezzel kapcsolatban a következő. Ön szerint mit lehetne, vagy kellene tenni a régiós keretek között, ahol is nagyon aszimmetrikus a helyzet. a legfejlettebb ország, három vagy négy évvel ezelőtt ez még Macedónia volt. Hogyan lehetne az egész régiót tovább fejleszteni úgy, hogy valóban az európai perspektíva lehetőségét kihasználhassák. Köszönöm szépen ezt a nagyon sok kérdést. Miniszter úr 10 perc áll rendelkezésére, hogy válaszoljon. Izgatottan várjuk, hogy mit fog mondani. For all the questions. Köszönöm a kérdéseket. Nem könnyű válaszolni ezekre a kérdésre, főleg azok tudják ezt, vagy érzik át ezt, akik ilyen részletesen ismerik a montenegrói politikai helyzetet, de hát ebben a korlátozott idő tartamban azért megpróbálok pontosan válaszolni. Tenok úr, egy nagyon átfogó képet mutatott be Montenegróról. Végül is Tenok úr a szerzője az ellásfoglalás tervezetnek. A kérdése az volt, hogy a, hogyha a JRU is ebbe a kérdésbe valamilyen módon belekeveredett, akkor ez hogyan fogja megváltoztatni az Oroszországgal kialakított diplomáciai kapcsolatainkat. Természetesen az orosz hatóságok cáfolják azt, hogy bármiféle beavatkozás történt volna Oroszország részéről ebbe a folyamatban. Amikor kértük a segítségüket a nyomozásban, akkor egy dolgot mondtak, ezek az érintett személyek az ő állampolgáraik és, a, és az útlevelek valódiak. Később lengyel barátainknak és szövetségeseinknek szövetségeseknek köszönhetően a különleges államügyész arra jutott, hogy az egyik szobaforgó illető neve nem valós név, név egy korábbi moszkvai diplomat, egy Moszkvában szolgálatot töltő diplomatának a nevét használták fel, akit kiutasítottak az országba illegális tevékenységek miatt. Nehezen lehet bebizonyítani az, hogy ki adta ki ezt a megrendel, vagy ki rendelte meg ezt a bűncselekményt, vajon a Kremlen belül, vagy egy, vagy egy országos hivatal tette ezt. vajon a titkos szolgálat tette ezt, avagy valóban úgy volt, ahogy az orosz fél állítja, tehát hogy ezek tőlük teljesen függetlenül követték el ezt, és semmi köze az egésznek az orosz államhoz. Sajnálatos módon ezek a tevékenységek az orosz politikusok és diplomaták azon tevékenységével vagy nyomás gyakorlásával egybeestek, amikor is ők azt próbálták elérni, hogy ne lépjünk be a NATO-ba. Megpróbálták befolyásolni, hogy hogy döntsön erről Montenegro. Nem mondom azt, hogy a dolgok százszerzelékosan összekapcsolódnak, de az biztos, hogy türelmesnek kell lennünk, és meg kell adni az időt és lehetőséget a különleges ügyésznek, hogy végrehajtsa a nyomozást, és nem csak arra kell megtalálni a választ, hogy kivégezte el magát a piszkos munkát, hanem hogy kirendelte ezt meg, ezt a bűncselekményt. A szervezet bűnözéssel foglalkozó hivatalok úgy vélik, hogy az orosz nacionalisták körébe tartoznak azok, akik ezt elkövették és megrendelték. Viszont egy, ez volt az első megjegyzés, utána pedig mégis elhangzott az, hogy elképzelhető, hogy a titkosszolgálat felelős ezért. Az érintett személyekről szóló adatok is arra utalnak, hogy valószínűleg ez a későbbi verzió a valós. Próbálunk visszafogottak lenni, arra törekszünk, hogy minden országgal jól legyen a kapcsolatunk, ebbe Oroszország is vele tartozik, de természetesen a stratégiai nemzeti érdekeinket nem tudjuk feláldozni. Hogy a NATO és az EU tagjai legyünk, nem egy elhamarkodott döntés volt. A 2006-os függetlenségi nyilatkozatunk, illetve a 2007-es alkotmányunk része ez. A 2006 májusi népszavazáskor tájékoztattuk a szavazókat arról, hogy mi történik akkor, milyen ország lesz Montenegro, hogyha független lesz. Tehát mind a két klubba a klubba be akartunk lépni, az EU-ba és a NATO-ba is, és ez mindenképpen téma volt, amikor ennek a tudatában szavaztak az emberek, amikor a függetlenségükről volt szó. Sosem úgy képzeltük az EU tagságot, mintha ez egy privilegizált gazdasági klub lenne, vagy a nato sem úgy képez, képzeltük, mint egy privilegizált katonai klub. Nem, mi azt gondoljuk, hogy a, a demokrácia klubjába szeretnénk belépni, illetve azt is úgy gondoltuk, hogy a, úgy gondoltuk, hogy a nyugat felé kell elköteleződnünk. Ezért döntöttünk így. Most ezeket az érdekeiket nem vagyok hajlandóak feláldozni. Tudjuk, hogy más országoknak más érdekeik vannak, elképzelhető, hogy Oroszországnak nem kedvére való az EU-Balkán felé történő bővítése, de nekünk meg vannak a saját nemzeti érdekeink, ezekért har- kell harcolnunk, jó esetben párbeszéddel, úgyhogy megpróbáljunk minden országgal megállapodni, és természetesen a nyomozás során való együttműködés, és nagyon jó módja ennek, ez egy rendkívül bonyolult eset. A, a pucs kísérlet, illetve a, az egy gyilkossági kísérlet, egy, amely egy olyan országban történik, amely épp a NATO csatlakozás kapujában áll, ez egy nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény. Minden érintett fél segítségére számítunk. Kukán úr nagyon pontosan írta le, hogy milyen folyamatok zajlanak most Montenegróban. A geopolitikai kontextust vázolta fel, és ennek függvényében tárgyalta a NATO tagságunkat. Szerintem helyes az elemzése. Az előbb válaszoltam arra, hogy miért kell kiállnunk a hosszú távú nemzeti érdekünk mellett, én így látom. A montenegrói lakosság többségének véleményét. A 2006-os választások óta az összes montenegrói parlament mindig is eh, nagyon nagy NATO többséggel rendelkezett, most is ez a helyzet, a parlament többsége NATO párti. Picula úr föltett egy kérdést arról, hogy hogy áll a nyomozás. illetve hogy a nyugat-balkáni területeken mekkora stabilitás szintje, hogyan kommunikálunk a NATO-ról a civil társadalomban. Azt hiszem a nyomozás állását az imént elég alaposan fölvázolta. Nos, minden részletet én sem tudok, mert a szervezet bűnözés különleges ügyésze elképzelhető, hogy olyan bizonyítékok birtokában van, amit majd a tárgyaláson fog elénk tárni, és tudatában vannak, hogy ez egy nagyon komoly bűncselekmény. Ismerjük a különböző nyilatkozatokat, tudjuk azoknak a nagyjából a személyazonosságát, akik Szerbiában megszervezték ezt a államcsíny kísérletet, és a különleges államügyész úgy véli, hogy vannak olyan szereplők is, akik montenegróiak. Ez sajnálatos, neki kell ezt majd bebizonyítania a tárgyaláson. Meglátjuk. meglátjuk, hogy alakulnak az események. Egyetértek el azban, hogy jelenleg a Nyugat-Balkánon a stabilitás nem feltétlenül kielégítő, de mindig is nagy tehetségünk volt arra, hogy konfliktusokat robbantsunk ki, tudván, hogy milyen az etnikai keveredés a Balkánon, de a geopolitikai érdekek keresztüzében helyezkedik el a Balkán, és a 90-es évek végéből, vagy a 2000-es évtized elejé a belügyeinkből kiszoruló szereplők, geopolitikai szereplők is most úgy tűnik, hogy jelentkeznek. Amikor valaki megpróbál beavatkozni a mi belügyeinkbe, akkor mindig feszültebbek lesznek a kapcsolatok, mint mikor magunkra hagynak minket. Azt hiszem ez válaszol arra a kérdése is, hogy a nacionalizmus miért van fellendülőben, és miért nem értük még el a teljes stabilitást és gazdagságot. Jó lenne, hogyha az EU-s egy kicsit proaktívabb lenne ebben a folyamatban, hogy hogyan lehet segíteni Montenegrónak és más államoknak abban, hogy hogyan lehet megfelelően integrálódni. A tagjelölt országokra gondolok. A NATO tagsággal kapcsolatban nagyon komoly kampányt folytatunk, ebben mindig is, ebben mindig is komoly részt vállalt a civil társadalom, de azért van egy NATO ellenes kampány is, e, ennek is az egyik motorja a civil társadalom. Rados úr bölcsen utalt arra, hogy meg kéne találni annak a módját, hogy hogyan lehet a megosztottságnak véget vetni NATO tagsággal kapcsolatban. A kormánynak mindig is a lehető legtöbbet meg kell tenni azért, hogy hidakat építsen ki. Ami az ellenzéki pártokkal folytatott kapcsolatokat illeti, ellenzéki pártok mindig vannak. A Montenegró ellenzék van, különböző politikai pártok vannak, eltérő a, eltérőek a politikai elképzeléseik is, vannak olyanok, akik NATO-t pártolják, a NATO tagságot, majd ez látható lesz, amikor a ratifikációról szavaz a parlament. Vannak közöttük mérsékeltek, mérsékelt pártok is, vannak, akik mérsékelten ellenzik a NATO tagságot, mások viszont hangosan ellenzik a NATO tagságot, és akaratlagosan, vagy nem, de mindenképpen az oroszok ma már hagyják a vizet, vagy az orosz barátok ma már hajtják a vizet Montenegróban. Mondom, különböző ellenzéki erők vannak, kapcsolat mindig is volt, és a kormány már több ajánlatot is tett, az ellenzéknek módjában áll úgy szavazni, ahogy a kormány. Erre már volt példa a választások előtt. De jelenleg az ellenzék egy dolgot szeretne, új választásokat. Ezzel egy baj van. Minden egyes releváns nemzetközi megfigyelő úgy ítélte meg, hogy tisztességesek és szabadok voltak a választások, így vélekedett az Egyesült Államok is, az EBS e és az Európa Tanács is. A mi kormányunk az egyetlen olyan a mi ellenzékünk az egyetlen olyan entitás a világon, amely ezt megcáfolja, amely ezt nem fogadja el. Ők azt mondják, hogy az előző választás nem számít, írjunk jó választásokat. Ez a demokrácia bohózata. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek nem tetszik a demokratikus választás eredménye, akkor legyint egyet és új választásokat kér. Ez a helyzet jelenleg. Másrésztről jövőre el, elnökválasztás lesz, és aztán az utána a következő évben pedig, ellenzék, pedig önkormányzati választások lesznek 14 önkormányzatban. Hogyha azt megnyerik, akkor remélem az ellenzék majdnem kér ismétlést. Egyébként majdnem mindig vannak választások Montenegróban. Lunacek asszony a Viber és a WhatsApp blokkolásáról kérdezett a választások napján. Azért döntött így a független telekommunikációs hivatal, mert vannak, voltak olyan oldalak, amelyek, amelyek különböző úszító vagy gyűlölködő üzeneteket küldtek a, a kisebbségek tagjainak úgy döntöttek, hogy a legjobb megoldás, hogy egy pár órára blokkolják a szolgáltatást. Mondom, nem egy állami hatóság döntött így, hanem egy független szervezet. Arra semmilyen bizonyíték nincsen, hogy a választási eredményekre ez hatással volt. Aztán a Skaderi projekt két turista komplexumról van szó. Ez a Rámszár területe is. Ezért egy környezetvédelmi hatástanulmány is készült, illetve egy tanulmány készült arról is, hogy milyen hidrogeológiai attribútumai vannak ennek a területnek. Elküldtük megfelelő hatóságokra ezeket a dokumentumokat, a lakosság véleményét is kikértük, és és az összes jogi, az összes jogi lépést betartottuk. Ezek után megkaptuk az engedélyt, a pozitív véleményt az, körül, a környezetvédelmi testülettől. Tehát 2015 március végén megkaptuk az engedélyt, és aztán 2016-ban elkezdődtek az elsődleges munkálatok. Ami a koszovói kérdést illeti, mi úgy gondoltuk, hogy a demarkációval kapcsolatban mi elvégeztük a munkánkat. Ratifikáltuk a parlamentben az erről szóló jegyzőkönyvet. Most azon állva bukik a dolog, hogy a koszovói kormány, illetve az ellenzék hogyan dönt a parlamentben, a koszovói kormány támogatja, hogy a nemzetközi szerződés értelmében ez a demarkációs vonal ratifikálódjon. Várjuk a fejleményeket, várjuk, hogy hogy dönt Koszovó erről. Aztán Horvátországgal való kapcsolatunk, illetve úgynevezett nyitott kérdések. Nagyon jó az együttműködés Horvátországgal, majdnem minden téren. Mindig is hálásak voltunk horvát barátainknak, és szövetségeseinknek, hogy ennyire támogatták az EU-s törekvéseinket, illetve a NATO-s törekvéseinket is. Van egy általános megállapodás arra vonatkozóan, hogy a nyitott kérdéseket ha lehetséges, kétoldalú konzultáció útján oldjunk meg. Ha erre nincs lehetőség, akkor a releváns nemzetközi bíróságnak küldjük ezt el közös megállapodással, és az ott született döntést vagy ítéletet tiszteletben tartjuk. Nem hiszem, hogy gondunk lenne tehát a horvát oldallal, vagy az együtt a kapcsolatunk. Talán minden kérdésre válaszoltam. Ha valamit kihagytam, akkor elnézést kérek, nem szándékosan tettem. De ha valami fontosat felejtettem el, akkor feltehetik még egyszer a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm a figyelmet. So much, Minister Köszönöm szépen eh, Darmanovic miniszter úrnak, hogyha eh, érdekli a következő téma, akkor nagyon szívesen látjuk, nyugodtan maradjon eh, ön is és a nagykövet is. További késlekedés nélkül rá is térünk a következő pontra, Montenegrói jelentés, és meg is adom a szót Tanek biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes és teljességre törekvő vitára került sor Montenegróról a miniszterrel, de most szeretnék rátérni az jelentésemre, az állásfoglalásra. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a támogatásukért a kompromisszumos javaslatok kidolgozásában nyújtott segítségükért. Azt gondolom, hogy nagyon sok aggodalom eh, hasonlít a korábbiakhoz, most már 7 éve vagyok jelentéstevő, és világosan kiderült, hogy egy egyértelműbb eh, track recordot kell létrehozni a szervezet bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatban. Ez egyébként érvényes a többi nyugat-balkáni országokra. Aztán a választások, a szabad média, nagyon fontos az öncenzúra, illetve az újságírók megfelelődése még mindig elterjedt. Azonban ezek a kritikus pontok, ezek mindenképpen kontextusban tekintendők. Montenegro természetesen nagy előrelépést ért el, az EU aki megvalósításában és átültetésében Montenegro a legelőre haladottabb EU-s jelölt ország a csatlakozás felé vezető úton, ahogy már korábban is elmondtam, e, ez mindenképpen jó hír. Hét éve e, e, említem ezt, hogy ez gyakorlatilag egy sikertörténet, nagyon kemény munka van e mögött, és további kihívások eh, várnak persze az országra, ahogy a eh, külügyminiszter is mondta, a tervezett államcsin kivizsgálásával kapcsolatban a jelentés a tavalyi választásokra is utal. Eh, az EBSZ e világosan fogalmazott a zárójelentésében, szabad és tisztességes választásokra került sor, az alapszabadságokat tiszteletben tartották, mindenki részt vehetett az ellenzék megpróbálta diszkreditálni a választás eredményeit és bolykotálja a parlamentet, ez nem elfogadható. A véleményem szerint, és ezt a jelentésben is kifejtettem. A korábbi miniszterelnök meggyilkolásának kísérlete és az államcsíny kísérlete nagyon aggasztó, de eh, természetesen nem, semmiképpen nem akarjuk befolyásolni a bírósági tárgyalások vagy eljárás eredményét. Csak annyit kérek, hogy átfogó és átlátható eh, eljárásra kerüljön sor. Nyilván ezen vizsgálatok nagyon nagy figyelmet kapnak, hiszen nemzetközi hullámokat is verhetnek, vethetnek. A montenegrói kormány hiteles kormány, és külföldi kormányok az államcsínyben való részvételére vannak jelek. A NATO szövetségesek és EU-s tagállamok kormányai eh, támogatják eh, azt, illetve elfogadják azt a tézist, hogy eh, külső erők igyekeztek ezen államcsint irányítani. Nyilván gratulálnunk kell Montenegrónak az euróatlanti aspirációinak előrevitelével kapcsolatban ez egy nagyon fontos eh, időszak Montenegró számára. Remélhetőleg holnap a jelentés elfogadásával ezt meg tudjuk erősíteni, hogyha a bizottság nagy része ezt megszavazza. Köszönöm szépen Tenök úrnak, a jelentéstevenek 7 perc múlva le kell zárnunk ezt a napi rendi pontot, és már egy órája vitatkozunk Montenegróról, úgyhogy talán az árnyék jelentéstevők, hogyha rövidre tudják fogni, ez nagyon jó lenne. Alex Mayer, a montenegrói eh, delegáció elnöke nevében, Annalisa Dodds nevében szeretnék hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó a jelentés, jó kompromisszumokat tudtunk kidolgozni, és ez a jelentés üdvözli Montenegro Európai Uniós elkötelezettségét, a kívásokat is megemlíti a nemi alapú erőszak áldozatait, a fogyatékkal élőket, az egészségügyhez, a foglalkoztatáshoz, a lakáshoz való hozzájutást javítani kell, a 12-es bekezdés megfogalmazását sem lehet javítani az LGBTI személyek jogainak erősítésével kapcsolatban. egy célzott módosítást fogunk benyújtani a plenárison. Az Európai Uniós csatlakozás nem egyszerű, de amikor montenegróiakkal beszélek, ők mindig kihangsúlyozzák azt, hogy mennyire fontos előrelépést értek el a jogállamiság, az igazságszolgáltatás terén az Európai Unióhoz való közeledés során. Köszönöm szépen, és most az árnyék jelentéstevőknek tudok szót adni egy percet, de tudok adni mindenkinek, Kovácsav úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter úr, nagykövet úr, hogy itt vannak úgy gondoljuk, hogy Montenegro a Nyugat-Balkánon sikertörténet, és reméljük, hogy ez a sikertörténet megmarad. Azonban az elmúlt hónap fejleményei és a nyugat-balkáni feszültségek arra emlékeztetnek bennünket, hogy, hogy a e, sikertörténetekre nem lehet mérget venni, hanem ezeket folyamatosan, e, ezen folyamatosan dolgozni kell. A demokratikus gyakorlatok, a jogállamiság, a médiaszabadság nagyon fontos dolgok. Az egyik legfontosabb üzenete a jelentésnek az az, hogy támogatjuk a további fejezetek megnyitását, lezárását 2017-ben. Emellett sikerült megállapodnunk azzal kapcsolatban is, hogy milyen megfogalmazást eh, választunk az oroszországi eh, feltételezett beavatkozással kapcsolatban, az államcsíme való részvétellel kapcsolatban, ez eh, továbbra is, további mértékben destabilizálja a régiót, én továbbra is támogatom Montenegró konstruktív szerepét a jó szomszédi viszony kialakításában. Köszönöm szépen, Picula úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, Andrulákis úr nevében, aki nem tud részt venni a mai vitán. Szeretnék köszönetet mondani Tenok úrnak vezető szerepéért, és konstruktív megközelítésért. 18 módosító kompromisszumos javaslatot dolgoztunk ki, egy szóbeli módosítást szeretnénk nyújtani a 192-es eh, eh, szám alatt a migrációs legújabb fejleményekkel kapcsolatban Schengeni cselekvési terv, eh, két a további integrációs menedzsment elfogadására. Remélem, hogy ezt támogatni tudják. Köszönöm szépen, Rádos úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani tanúk úrnak, kiváló volt az együttműködés, nagyon kiegyensúlyozott volt a jelentés. Hadd hangsúlyozzam, hogy a négyes kompromisszumos javaslatot nagyon jól eh, fogalmazták meg, ami az áll, államcsint eh, illeti, és először került arra sor, hogy Oroszország eh, egy ország belügyeibe avatkozik be. És nagyon örülök annak, hogy a kompromisszumos javaslat a bizottságot és a tagállamot arra szólítja fel, hogy működjenek együtt ennek az államcsinak a feltárásában, amelynek sokkal rosszabb eh, hatása is lehetett volna. Köszönöm szépen, Luna csak asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy a többiek is mondták, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló volt az együttműködés, ezt nagyra értékelem. Két dolgot szeretnék felvetni, amelyekkel nem vagyok megelégedve. Az egyik az az, hogy ami az államcsíny kísérletet illeti, és Oroszország szerepét, ezt mind egy bekezdésbe tettük bele. E, én azt gondolom, hogy egy kicsit árnyaltabban kellene nézni a dolgokat. Én is azt gondolom, hogy Oroszország próbál e, befolyással lenni e, Kelet-Európára, transatlanti kapcsolatokra, stb. Ez valóság, ez így van. De mindezt egy befejezésben megfogalmazni, ez nem jó, ez jobb lett volna árnyaltabban megfogalmazni, egy kicsit a részletekbe belemenni, hogy mi történt a választások napján, de végül is erről szó van a jelentésben, illetve szerettem volna a NATO és az EU csatlakozás között különbséget tenni. Két különböző dologról van szó. Ahogy a miniszter úr is mondta, eh, Montenegro mind a két szervezethez szeretne csatlakozni, ezt tiszteletben kell tartani, de mi, mint az Európai Parlament, eh, itt különbséget kell, hogy tegyünk. Én nagyra értékelem azt, hogy az elmúlt években az, a ökológiai és környezetvédelmi témák is egyértelmű szerepet játszottak. Ez nagyon jó. Köszönöm szépen, Kasztán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Olaszul folytatnám. Én is ezekkel a témákkal kapcsolatban szeretnék felszólalni, amelyek amelyeket a kollégák is említettek, és ezek kifejezetten polarizáló jellegűek. A korrupció eh, eh, témájának említése is nagyon fontos, a korrupció elleni eh, küzdelemnek prioritást kell adni. Ez az autonómia szempontjából és a polgári társadalom erősítése szempontjából is nagyon fontos. Aztán világossá kell tenni, hogy van egy jogszabály, amely szerint a biztonsági ügynökség mindenhez, minden információhoz hozzáfér bírói döntés nélkül, felhatalmazás nélkül. Úgyhogy ezt végig kell gondolni, ahogy Luna csak asszony is mondta, a NATO-hoz való csatlakozás és az EU-hoz való csatlakozás két e, külön dolog, lehet, hogy az egyik ugyanolyan fontos, mint a másik, de nekünk e, ebben az összefüggésben elsődlegesen az EU-ra kell koncentrálnunk. Kukan. Thank you, Mr. Chairman. I think it's appropriate to... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném kifejezni nagyra értékelésemet, nagyra becsülésemet Tenok úrnak, hiszen régóta elkötelezett munkát folytat a témán. Számos kompromisszumos javaslatot szeretnék említeni, ez nagyon jól megfogalmazott módosító javaslatok, 18-as a választási választási napot körülvevő események kivizsgálásával kapcsolatos, és a montenegrói törvények és a nemzetközi sztenderdek figyelembevételével kell a vizsgálatokat lefolytatni. A 3-as 4-es módosítójavaslatot is támogatom, illetve az ötös kompromisszumot is, amely a parlamentnek a párbeszédben való újra részvételét támogatja. Köszönöm szépen, most megadnám szó a szó Hackleitner úrnak a bizottság részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Ez egy nagyon érdekes vita volt. Hadd használjam ki a miniszter úr jelenlétét és hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság továbbra is támogatni kívánja eh, Montenegrót az Európai Unióhoz vezető útján eh, szakértelemmel és technikai segítségnyújtással. Szeretnék köszönetet mondani Tanok úrnak is, aki nagyon jól ismeri Montenegrót, egy nagyon kiegyensúlyozott jelentést készített. A kompromisszumos javaslatok oda, arra a témára helyezték a hangsúlyt, amely, ami kifejezetten fontos. A politikai párbeszéd a demokratikusan választott parlament, parlamentben elengedhetetlen. Emellett hadd hangsúlyozzak még egy fontos pontot, nagyra értékeljük Montenegro közös és biztonsági politikához való hozzájárulását és a konstruktív szerepeit, amelyet játszik ezen kifejezetten volatilis régióban. Emellett említésre került, hogy Montenegro a jó hír országa, e, és e, ezen a területen nagyon szoros volt az együttműködés, ahogy a jelentés is mondta, e, kézzelfogható eredmények vannak a jogállamiság területén, és ez továbbra is meghatározza a csatlakozási tárgyalások sebességét. A korrupciós, korrupció elleni harc és a szervezett bűnözés elleni harcban pedig a track record játszik nagyon fontos szerepet, és köszönöm szépen az elnök úrnak. Egyéb megjegyzések vannak-e? Akkor szóval köszönöm szépen, holnap lesz a szavazás, köszönöm szépen a miniszter úrnak, hogy itt volt. Thank you. Bye bye, ambassador. Thank you. Uh, we now come to... Köszönöm szépen. A hatos nem rendi pont következik. Az egykori Jugoszláv köztársaság Macedóniáról szóló eh, jelentés december 11-én, 2016-án, miután többször is elhalasztották a választásokat, megtörténtek a választások, ezek eh, megfelelő, a szabályoknak megfelelő módon kerültek eh, megtartásra. Ivo Weigeli a szó, aki a jelentést jegyzi. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a jelentés eh, tulajdonképpen át, ezt átvehettem volna az elmúlt évek jelentéseit, hiszen semmi nagy változásra nem került sor a jelölt országban, Macedóniában, azt kivéve, hogy az ország politikai válságba van, van. A jelentés is azt a célt szolgálja, hogy ezt a politikai válságot le tudják küzdeni. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a politikai válság, a macedon politikai válság megoldása során az Európai Bizottság és a Parlament közötti együttműködésre került sor. Nagyon sok nagyon nagy erőfeszítéseket fordítottunk ennek a válságnak a megoldására, hiszen itt a Macedóniával való kapcsolataink jövőbeli kialakításáról van szó. Ebben az időben eh, kész, születtek bizonyos eh, anyagok, a Porsinó egyezmény, a Pribe jelentés, illetve a reform prioritásokról szóló anyag. Ma eh, itt most odaérkeztünk el, hogy arra várunk, hogy a macedón kormány létrejöjjön. A választások elfogadható demokratikus körülmények között kerültek lefolytatásra, mindazonáltal ez nagy kihívás volt, és oda vezetett, hogy a folyamat egy kicsit megakadt, és nem volt elég idő még az új kormány létrehozására. Az elmúlt két napban két fontos felhívást kaptak a macedon politikusok az Európai Bizottság részéről egyrészt, tegnap pedig a NATO is hasonlóan felszólította a macedon politikusokat a válság mielőbbi megoldására. Nagyon fontos, hogy a politikai szereplők, akik vállalták azt, hogy az állam érdekeit a politikai pártok és az egyének érdekei felé helyezik, ezt az ígéretet beváltsák a kormány alakítására mi hamarabb, megalakítására mi hamarabb sort kell keríteni. Egy demokráciában a, a kormány megalakításával és megalak, a mandátumok elosztásáról a választások során döntenek, és ettől függ a kormány megalakítása. Most világos a helyzet Macedóniában. Vannak olyan pártok, amelyek képesek lennének kormányt alakítani, és megfelelő többséggel is rendelkeznek a parlamentben. Azok nevében, akik a jelentés elkészítésében szerepelt játszottak, és akik tettek a politikai válság megoldásáért, azok nevében szeretném felszólítani a macedon politikusokat a válság mielőbbi megoldására. Ez az leglényegesebb. Ami a jelentést illeti, Számos ismétlődő megjegyzés, vagy kijelentés, vagy felszólítás van ebben a reformok melletti kiállás, ezek folytatása, korrupció elleni harc, médiaszabadság, a, jó, a törvényhozás folyamatának javítása, külföldi beruházások vonzása, stb. Nagyon fontos ebben az összefüggésben az, hogy válság nem függ egyes pártoktól, minden pártnak van felelőssége. Köszönöm szépen. Ivo Weigelnek eléggé nyomás alatt vagyunk, úgyhogy maximum egy percre tudok szót adni. Ez első hozzászóló Péterle kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. azok a megjegyzések, amelyeket az megosztottam Montenegróval kapcsolatban, ezek érvényesek Macedóniával kapcsolatban is. Remélem, hogy minél hamarabb sor kerül a e, minél hamarabb sor kerül a kormányalakításra, és nem e, kerül sor arra a forgatókönyvre, amelyről Weigel kollega beszámolt, aki egyébként a lehető legnagyobb gondossággal készítette el a jelentését. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió részt vesz a Macedon politikai eseményekben, ezeket figyelemmel kíséri. Láttuk, hogy az első kísérlet során miért nem sikerült kormányt alakítani, azonban nem teljesen világos, hogy valami más program alapon sikerül-e kormányt alakítani? Van rá lehetőség, vannak erre eh, jelzések. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Vágyal úr mondott, csak akkor sikerül előrelépést elérni, hogyha az alapvető eh, politikai erők Macedóniában közös nevezőre jutnak. A saját országuk érdekében köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Anthony Keller. A néppárt nevében köszönöm szépen, és mindenek előtt köszönöm Weigel kollégának a kiváló együttműködést. Egyetértünk a fő üzenetben, és abban, hogy hol legyenek a hangsúlyok. Ennek a jelentésnek a legfontosabb üzenete ugyanis az, hogy konstruktivitásra van szükség, kiegyensúlyozott tan kell a bírálat mellé oda tenni a pozitív hangokat is. A fő üzenet az, hogy garantálni kell, hogyha teljesülnek bizonyos feltételek, kezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások, és nem lehet obstruálni ezt a folyamatot. Nincs több vesztenivaló időnk a Nyugat-Balkánon, máskülönben nem európai erők fogják betölteni az ott keletkező vákumot, erről se feledkezzünk meg. Megegyeztünk a fő kompromisszumokban. Időnként nagyon szűk mesgye van a között, hogy hogyan írjunk le egy szuverén kormány bizonyos lépéseit, még kényes ügy, és örülök annak, hogy meg tudunk egyezni ebben. Ugyanígy sikerült megakadályoznunk, hogy túl sok legyen az ismétlés más jelentésekkel képest. Köszönöm, Picola úr! Kedves kollégák, tisztelt Weigel kollega, Valóban nagyon konstruktív volt az együttműködés a folyamat során. A vágya jelentés kiegyensúlyozott, kiemeli azt is, hogy külső nyomás alatt is van az ország, és elég erős a belső megosztottság is. A parlamenti választások során létrejött helyzet javulása részben az Európai Uniónak is köszönhető, illetve a prizsinai megállapodásnak. A választásokra nagy várakozással tekintettek. Két éve már elég eh, kemény volt, nagyon nehéz volt a lakosság számára a helyzet. Ahogyan Hens is kiemelte, változásokra van szükség, demokratikus fellépésre, a társadalom átalakítására. A korábbi kormány nem élvezett elég támogatottságot. Most reménykedünk abban, hogy minél előbb megalakul az új kormány, és nem lesz további politikai diszkrimináció. Köszönöm Charles Stanek. Elnök úr, az ECR természetesen üdvözli a Macedónia eh, által megtett utat az EU csatlakozás felé vezető folyamatban. A december 16-i eh, választások után sajnos eh, még eh, nem alakult kormány. Reméljük, hogy ez hamarosan meg fog történni. A helyzet még mindig törékeny Macedóniában, nem csak az etnikumok között, hanem a külső nyomás miatt is. Ugyanakkor szeretném kiemelni azt is, hogy megszületett egy két oldalú megállapodás Bulgáriával. A múltban a bulgár szomszéddal sok volt a konfliktus, ez megy egészen az első világháborúig. A frakcióm azonban sajnálja azt a tényt, hogy továbbra is megakadályozzák azt, hogy induljanak a csatlakozási tárgyalások, nem is emlékszem hány éve, kb. tíz éve nem lehet elkezdeni a tárgyalásokat, de remélem, hogy végül is megszületik egy kompromisszumos megoldás, amely minden fél számára elfogadható, és természetesen támogatni fogjuk Weigel úr kitűnő jelentését. Köszönöm. Kasztáldó úr. Köszönöm, elnök úr. Szokás szerint Weigl úrnak szeretnék gratulálni ismételten évről évre nagyon kimerítő és kiegyensúlyozott jelentéseket állít ki. Ami decemberben történt, az mindenképpen a stabil, az ország stabilitását valamennyire megingatja, nagyon fontos, hogy tegyünk valamit a polarizációval szemben, illetve az is nagyon fontos, hogy a prizonói megállapodást mindenképpen betartsák. Nagyon sok év óta vártuk Macedóniával kapcsolatban a tárgyalások végeredményét. Szeretném azt még kihangsúlyozni, hogy nem, nem kielégítő az, a 2000, nem kielégítő a 2012-es egyenlő esélyek egyenlőségről szóló törvény, illetve a nők foglalkoztatására történő eh, erőfeszítések sem elégségesek. Az etnikai kisebbségekre is jobban kéne figyelni, illetve fontos lenne az igazságszolgáltatás reformál, megreformálása, hogy tényleg független legyen. Tudom, hogy van egy új különleges ügyész is ebben a témában. Nos, mindenképpen támogatni fogjuk a jelentést, mellette fogunk majd szavazni. Köszönjük, Weigl úr. Okay, the speaking list is closed. Köszönöm szépen. Lezártam a hozzászólók listáját. Gála, Frankenstein és Kukán képviselők hárman ké szeretnének szólni. Köszönöm. Hogyha őszinték vagyunk Macedónia témával kapcsolatban, akkor látnunk kell, hogy a bel- és a külpolitikai nehézségek túlnyomó része elmaradhatott volna, ezt meg tudtuk volna akadályozni, de mióta Mitsotakis kormánya megbukott Görögországban. Görögország bármilyen kormánya is van, történelem monopolista politikát folytat, nacionalista politikát. Időközben Bulgáriával megkötött megállapodásra régebben talán nem kerülhetett volna sor most Macedóniában az albán kisebbség méltatlan helyzetére is felhívják a figyelmet. Nos, ha nincs erőnk arra, hogy megnyissuk ezen ország számára az utat Európába, akkor mi vagyunk a hibásak azért, a belső helyzetért, az, hogy megkeményedett a helyzet az országon belül, és egyre inkább megfigyelhető az orosz orientáció, de a saját hibánkat kell nekünk kijavítani. Köszönöm, Flickenstein úr. Három dolgban egészíteném ki azt, amit Picula kollega elmondott, Gáler úr a többit elmondta, amit én is szerettem volna. Igen, most csak a saját lábunkba lőttünk, ezt kell beismerni, és csak saját magunkba kapaszkodva tudjuk ebből a helyzetből kihúzni magunkat. Nekem nagyon jó barátaim is vannak Macedóniában, de a e, volt miniszterelnök nem kapott többséget, ezt valamennyien most e, tudomásról vesszük, és e, talán a másik fél is most kap esélyt. De bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy kisebbségi kormányzás gondolatával játszhatunk-e, még akkor is, ha nekünk ehhez igazából nincs közünk, de egy igazi kormányra lenne azért szükség. Másodszorban ez a kormány csak akkor nyeri el az elismerés, hogyha bevonja az érintetteket a vitákba, ugyanis nem lehet 61 szavazattal megoldani bármelyik félé is ez a számú szavazat az ország problémáit. Köszönöm, és végül Herbert Kukán. Köszönöm, elnök úr. Weigel kollega által elmondottakra szeretnék reagálni, illetve a jelentésre, a kompromisszumokra is utalnék. A jelentés is rámutat arra, hogy nyitva áll az út még az EU felé. Nagyon fontos, hogy ne veszítse el az irányt ez az ország, és közelítsen az EU programjaihoz, értékeihez. Ez különösen fontos most a választások után, amikor meg kell, hogy alakuljon egy új kormány. A kompromisszumok túlnyomó részével egyértek, de hogyan a korábbi vitákban is elmondtam, nem teszünk jót magunknak, a parlamentnek és az EU-nak, akkor, hogyha arra használjuk a pozíciónkat, hogy a régióban partikuláris nemzeti érdekek érvényesülését segítsük elő. Nagyon törékeny, sőt talán azt mondanám, robbanás veszélyes a helyzet az országban. Ezért nagyon felelősség teljesen kell viselkednünk. Gondoljunk erre is, amikor holnap elfogadjuk az állásfoglalást. El kell kerülni azt, hogy nem reális vagy, vagy drámai nyomást gyakoroljanak akármelyik politikai erőre. Köszönöm. Most pedig Kalan úrhoz fordulok a bizottság képviselőjéhez. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság is szeretnék köszönetet mondani Vajdal úrnak az állásfoglalás tervezetért. Ez nagyon jól tükrözi a saját 2016-os ország jelentésünk fő megállapotásait. És nagy figyelemmel olvastuk a kompromisszumos módosító indítványokat. Amikor folyik a kormány alakítás, fontos, nagyon fontos a parlament és a többi EU intézmény támogatása az ország számára. A bizottság a héten kiadott, elkészített egy közlemény, néhányan önök közül már hivatkoztak is erre. Rendkívül fontos, hogy megalakuljon minél gyorsabban a kormány. De a kormány alakításon túlmenően fontos, hogy segítsük mindegyik felet a politikai megállapodás elérésében. Szorosan együttműködünk velük, és segítettük, elősegítettük azt, hogy megállapodás szülessen. Nagyon fontos szerepe van ebben a, annak is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, melyek azok a prioritásokat, amelyeket kompromisszum nélkül teljes mértékben meg kell valósítani. Önök és utaltak erre. A bizottság továbbra is támogat minden erőfeszítést, hogy az ország visszakanyarodjon az EU felé vezető útra, Kapcsolatban vagyunk a hatóságokkal, továbbra is szorosan nyomon követjük a fejleményeket, és rendszeresen beszámolunk erről a parlamentnek. Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni? Minden világos, akkor Ivo Weigel. Csak szeretném megköszönni mindegyik árnyék előadónak az együttműködést, ami nagyon jó volt, az együttműködés szelleme hatott át a megbeszéléseinket, bármilyen nehéz kérdésekről is legyen szó ebben a jelentésben. Köszönet illeti a titkárságot is, különösen Péter Bátáit, elnézést, lehet, hogy utoljára tudunk így együttműködni a jelentés kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Holnap lesz a szavazás, 9 órakor kezdődik, és ez a, ennek a jelentésnek a szavazására valószínűleg 9 óra 20-kor kerül sor. Következik a hetedik eh, napi rendi pont, a Szerbiáról szóló jelentés, és hogyha megengedik, most eh, sapkát cserélek, kalapot cserélek, és raportőri minőségemben szeretném eh, bevezetni a jelentésemet. 325 jelentés érkezett, módosítás érkezett a jelentéshez, és miután először megtárgyaltuk ezt a jelentést is a szakbizottságban, jártam Belgrádban, 25 és 27-ek között találkoztam kormányzat, az ellenzék képviselőivel, civil szervezetekkel, tagállamaink nagy követségein is jártam, és Michael Davenporttal eh, is találkoztam az EU-s nagykövettel. Felmerült a kisebbségi jogok kérdése, a regionális együttműködés, a eh, média eh, szabadság, a sajtószabadság, igazságszolgáltatás. Két hete Strasbourgban nagyon konstruktív megbeszélést folytattunk az árnyék előadókkal, megpróbáljuk a lehetőleg kiegyensúlyozottabb és precízebb jelentést elkészíteni, ez végül is sikerült. Megegyeztünk 18 kompromisszumos módosító indítványban és valamennyien egyetértettük abban, hogy nagyon fontos, hogy továbbra is arra biztassuk Szerbiát, hogy tovább haladjon az unió felé vezető úton. Persze van még mind javítani bizonyos szakpolitikai területeken. Néhány órával ezelőtt a 20. fejezetet a vállalkozásokról, illetve a 26-at, az oktatás és a kultúra fejezetet sikerült megnyitni itt Brüsszelben, a kormányközi konferencián, és um, közeledik egy következő fejezet megnyitása. 8 fejezet van nyitva, a 25 a kutatás, és a 27-et, amit az előbb említettem, ideiglenesen le is zártuk. Ez fontos lépés eh, a csatlakozás felé vezető úton, és ezzel elismerjük az elmúlt évek erőfeszítéseit. Ugyanakkor azonban itt a parlament mindig világossá tettük, eh, hogy eh, amikor az első fejezeteket megnyitottuk, az alapvető területeken, tehát a 23. 24. az alapjogok, illetve a 35. fejezet, a koszovói fejezet kapcsán előrelépésre van szükség. Nagyon fontos, hogy a reformok folytatódjanak, és majd a az áprilisi elnök választások után is ez így legyen, még a pontos dátumot nem tették közzé. Turbulens időket élünk a Nyugat-Balkánon, és nagyon fontosak a jószomszédi kapcsolatok és a megbékélés a régióban. Néhány héttel ezelőtt az AFET szakbizottságban egy nagyon termékeny, nyitott, jó vitát folytattunk le a nyugat-balkáni országokban lévő helyzetről, és többen aggályoknak adtak hangot, hogy továbbra is instabilitás jellemzi a régiót, több probléma fennmaradt, a Nyugat-Balkán mindenképpen stratégiai prioritás az EU külpolitikájában. Ebben a kontextusban Mogherini asszonyt a főképviselőt és Hán biztost is meg fogom hívni az egyik következő AFET ülésre, hogy általában is veszélyt meg a nyugat-balkáni helyzetet, különböző frakciókbeli kollégák kérték, hogy ezt tegyem meg. És végül remélem, hogy a Szerbiával foglalkozó jelentés reális és kiegyensúlyozott. Köszönöm az árnyék előadóknak a nagyon jó együttműködést, és az AFET titkárságának, valamint a frakcióknak is köszönöm az együttműködést. Most pedig kérem, mondják el észrevételeiket, és tegyenek fel kérdéseket. Most akkor visszaugrom az elnöki szerepkörbe és azt hiszem, hogy a parlamenti delegáció elnöke Kukán úr kért először szót. Köszönöm, elnök úr! Én nekem is két funkcióm van, ez a két kalappal a fejemen szólok hozzá. Mindenkelőtt előtt gratulálok önnek, elnök úr, hogy ilyen jó kiegyensúlyozott szöveg készült el. Gratulálok a kompromisszumokhoz is. De jobb lett jobb lett volna kicsit a realistában optimista lenne a jelentés. A középpontban az áll, hogy Szerbia milyen eredményeket ért el a csatlakozási folyamatban. Hát reális megközelítése van szükség, és rá kell mutatni azért arra is a, a 6., a 8., a 9. kompromisszumon, hogy hol vannak még problémák A 166. módosítóban van szó a szerb parlamentet folytatott együttműködésről. Be kell vonni a szerb parlamentet is a csatlakozási folyamatba. Ez a módos, ennek a módosítanak a lényege. És még egy megjegyzés. Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban is van mondandóm. A 307-es módosítóban azt olvashatjuk, hogy Bosznia-Hercegovinában alkotmányos változtatásokat akarnak a szerb hatóságok. Jó szándékú a módosító ugyan, de nagyon is szkeptikus vagyok, hogy vajon ilyen módosítónak helye van ebben a jelentésben. A megfogalmazása is nagyon bizonytalan. Itt alkotmányos reformot említ, anélkül, hogy konkretizálni, hogy milyen alkotmányos reformra gondol. Köszönöm Edward Kukánnak, Tanya Fajon az első az árnyékeladók között. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani. Jó, kiegyensúlyozott a jelentés, nagyon jó volt az együttműködés az többi árnyék előadóval és az előadóval. És szeretnék köszönetet mondani Kukán úrnak is, azért a felhívásért, amit az előbb intézett felénk, hozzánk, a olyan módosító indítványokkal kapcsolatban, amelyek az ország jövőjét is befolyásolhatják, ilyen volt ez az alkotmányos reformra való kapcsolatos módosító. A 26. és a 20. fejezet megnyitása nagyon fontos, a különösen a 20-as, a vállalkozásokról szóló fejezet. Szerbiában a kis és középvállalatoknak nagyon nagy a jelentősége, a súlya a tárgyalások során remélhetőleg sikerül majd jobb klímát eh, teremteni a szerb vállalkozások számára. A Szerbia által elért eredményekre rátérve, ezek nagyon fontosak a reformok szempontjából, és fontos a folyamatos előrehaladás. Különösen lényegesnek tartom azt, hogy a Ugye a régióban sajnos egyre nagyobb a feszültségről árukodó retorika, és sokan kihasználják a jelen jelenlegi helyzetet Szerbiában is, és a szomszédos országokban is, ahhoz, hogy a teljesen szükségtelen populista retorikát val további viszályokat keltsenek ebben a régióban a régiónak új energiára lenne szüksége, hogy bebizonyítsák, hogy folytatják a bővítési politikát. Persze a reformok nagyon fontosak, különösen a 23. és a 24. fejezet kapcsán, de itt egy konstruktív megközelítése van szükség, ugyanúgy, mint a 35. fejezet kapcsán, amiben a koszovó fődő kapcsolatok normalizálásáról van szó. A Nyugat-Balkán teljesen biztos, hogy politikai prioritás kell, hogy legyen az afert és az egész EU-s külpolitika számára. Egyébként jártam eh, Koszovóban nemrég, és láttam, hogy milyen mennyi a feszültség. Eh, egyébként nem csak Koszovóban, hanem a régió minden országában a fő képviselő asszonyt is eh, pedig üdvözlöm, hogyha eljön egy eszmecserére. Two. Köszönöm, Tenok úr következik. Not in the room, then we come to... Nincs itt, akkor vágó úr. Köszönöm szépen. Engedje meg, elnök úr, hogy gratuláljak ezért a jelentésért, vagy ehhez a jelentéshez. Úgy gondolom, hogy mindent megtett azért, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a jelentés Szerbia jövőjére vonatkozóan, és úgy gondolom, hogy egészséges kritikát is tartalmaz a jelentés, illetve ösztönző jellegű is. Az előző és a mostani jelentés között Szerbia egyértelműen előrelépést tett bizonyos területeken. Néhány dologra koncentrálnék csak, amire mindenképpen oda kéne figyelnünk. Ez pedig nem más, mint a nyugati Balkán régió stabilitása. Bevezetőjében elmondta már azt, hogy a nyugati Balkán stabilitása stabilitására még mindig meghatározó az, hogy feszültségek vannak bizonyos országok között. A nyugati Balkán összes országának Európai Unió felé vezető útját kéne egyengetnünk. Ez igaz Szerbiára is, és a régió többi országára is. Végezetül szeretném azt elmondani, hogy szükségtelen és káros is hogy a nyugati Balkán területének sok országában a nacionalista mozgalmak sajnos fellendülőben vannak. A történelem ebben a régióban senki sem volt, a történelem ebben a régióban senkihez sem volt kedves. Nem kell ezt újraértelmezni. Köszönöm, csak asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Soltész urat szeretném kimenteni, ő a szerbiai témának az árnyék én helyettesítem, mert nem tudott ma eljönni. Mekeliszter úrnak szeretnék köszönetet mondani, Soltész úr, illetve az árnyékjelentéstevőknek is nagyon jó volt az eddigi együttműködés, jók voltak a tárgyalások, közös munka, és nagyon jó az is, hogy a kompromisszumokban sikerült megegyezni. Soltesz úr, és jó magam is köszönetet szeretnénk mondani, mert nagyon sok zöld módosítót bevettek a kompromisszumok közé, és örülök annak is, hogy Szerbia esetében két csatlakozási fejezetet megnyitottak a mai napon. Ami a környezetvédelmi kérdéseket illeti, különös tekintettel a vízgazdálkodási stratégiára, szeretném, hogyha, hogyha ö, konkrétabb lenne a a nyelvhasználat, ez a 3-as és 5-ös módosítóhoz, főleg a Dunára vonatkozik. Ne felejtjük el, hogy a szerbiai jogszabályokat az Európai Unió vívmányokhoz közelíteni kell. Aztán 99 módosító az új szabályok miatt, ez most már szóbeli módosító lesz, erről azért még beszélni kell nem most és itt, hanem a titkársággal, vagy majd a kibővített bűrőülésen mindegy, tehát ez egy szóba, szóbeli módosító lesz, holnap fogom beterjeszteni. És ez arról szól, hogy Szerbiának konkrét lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy közelítse a külpolitikáját Szerbia az Európai Unióéhoz. Ugye a Krím félszigetről szóló Európai Uniós álláspontot nem támogatta az ENSZ-ben Szerbia. Ez elég problematikus, hogy az volt a kérés akkor, hogy egy nemzetközi megfigyelő csoport menjen a Krim félszigetre. Hogyha valaki tagállam akar lenni, és utána megvétózik különböző dolgokat, ami a külpolitikához, közös külpolitikához tartozik, az problematikus lesz. Remélem, hogy ezt a módosítomat majd támogatja a jelentéstevő és a többiek is. Áprilisban tavaly a Szavamalai magántulajdonokat romboltak le, a rendőrség közbelépett. Azt hiszem, hogy ezt jobban ki kéne vizsgálni. Tehát a Malai belgrádi kerületben történeteket alaposabban ki kéne vizsgálni. Aztán Koszovó és Szerbia közötti párbeszéd szerb oldalról is, szerb oldalról azt gondolom, hogy többet kell tenni. Nemrégiben egy osztrák polgárral beszéltem, aki Koszovóból Szerbiába kívánt átlépni a határon. Pristinába érkezett repülővel, aztán megpróbált átmenni Szerbiába. Négy óráig ott kellett rostogolni, aztán pedig 50 eurót kellett fizetnie egy rendőrnek, hogy átengedjék Szerbiába. Nyilván nem elszigetelt eset, hát ez nem felel meg a jó szomszédi kapcsolatoknak. Remélem, rendeződik a helyzet. És én is nagyon várom, hogy márciusban ellátogasson a szakbizottság ülése, Hán biztos. Köszönöm, Castaldo úr a következő. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. 2016 nagyon fontos év volt Szerbia történetében. A 23-as kifejezetet megnyitották, a 24-est is, ez a biztonságról, illetve az igazságügyről szól. Egyértelmű, hogy a, e-, egyértelmű, hogy nagyon jól haladnak a tárgyalások. Elnök úr, nagy értékelem a munkáját a jelentéssel kapcsolatban. Ez egy nagyon pontos, nagyon kimerítő jelentés, építő kritikát olvashatunk itt, de azt is, hogy arról is olvashatunk, hogy mi történik Szerbiában, milyen pozitív előrelépések történtek. Nos, először is a korrupciót emelném ki, ez sajnos rendszerszerű a közigazgatásban, illetve gondok vannak még az igazságszolgáltatás függetlenségével, illetve a szólásszabadsággal. Ehhez politikai akarat kell, hogy ezt megváltoztassák. Szerbia kapcsolat a szomszédos országokkal, Szerbia megpróbál konstruktívan hozzáállni ehhez a kérdéshez, de azt gondolom, hogy azért vannak nagyon robbanékony potenciális helyzetek is. Belgrád-Mitrovicai kapcsolatrendszer például a két ország között nagyon, ez, nagyon hamar leszkalálódhat a feszültség. Jó indulat kell ahhoz, hogy ezt a problémát megoldják. Úgy gondolom, hogy a közös mindenképpen normalizálni lehet a két oldalú kapcsolatokat, hogyha megállapítják, hogy mely területeken közösek az érdekek. Június, január 9-én a Republika Szerbszka ünnep napján zavargások történtek. A boszniai helyzetre nagyon oda kell figyelni, ott fontos az, hogy ne öntsünk olajat a tűzre, és ebben akár segíthetünk is Szerbiának. Aztán hatos kompromisszum. Én értem, hogy a regrettable szót miért került be a jelentésbe a katonai gyakorlatokra vonatkozóan, orosz-szerb katonai gyakorlatokra vonatkozóan. Viszont azt is tudjuk, hogy Szerbia és Moszkva között van egy történelmi, vagy kulturális kapcsolat, ez egy több száz éves kapcsolat. De azt gondolom, hogy Szerbiának még inkább híd szerepet kell ellátnia kelet felé. Tehát számunkra kiváló eszköz lehet ez a híd ahhoz, hogy egy új párbeszédet indítsunk el kelet felé. Tehát ez nem semmiképpen sem korlát, hanem lehetőség. Önök köszönöm, még hárman jelentkeztek. Suica asszony az első. <clears throat> Köszönöm szépen. Gratulálok, elnök úr, ehhez a jelentéshez, és nagyon örülök, hogy ilyen jó módosítók, ilyen jó kompromisszumos módosítók születtek, és azért is nagyon hálás vagyok, hogy amit mi szeretnünk volna, az belekerült ezekbe a módosítókba. Szerintem nagyon realista és optimista az ön jelentése, de ugyanakkor kiegyensúlyozott is. A kritikus módosítók szerintem segítenek majd Szerbiának. Egyáltalán nem korlátozzák majd, vagy fékezik őket. Beszéljünk talán most Szerbia és Oroszország kapcsolatáról. Az igaz, hogy több száz évre tekint vissza ez a kapcsolatrendszer, de nagyon fontos az, hogy az Európai Unió külpolitikájához igazodjon a szerb külpolitika. Aztán a Pristina Pristina és Belgrád közötti kapcsolatrendszert is mindenképpen rendezni kell. Nézzük a két oldalú kapcsolatokat. Ki, ugye ezt mindenképpen meg kell oldani, két oldalú módon, de ahogy Montenegro esetében is láttuk, jó lenne, hogyha Szerbia végre napirendre venné fel a korlátok kérdését, az eltűntek kérdését, illetve a különböző hagyatéki eljárásokat, illetve hogy a magántulajdon jog hogyan változott a, a jugoszlávéi, az a egykori jugoszlávéi tulajdonjogok hogyan változtak. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak vissza kell térni ebbe a régióba, jelen kell lennünk, hogyha nem akarjuk, hogy fokozódjanak a, feszült, nem akarjuk, hogy fokozódjanak a feszültségek, és hogy stabilizálódjon ez a régió, akkor mindenképpen ott kell lennünk. Ez mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen ez a téma itt a szakbizottságban. Köszönöm, Picula úr a következő. Köszönöm szépen, McAllister úr. Engedje meg, hogy gratuláljak ehhez a Szerbiáról szóló jelentéshez. Nagyon jó módosítók és kompromisszumok is születtek. Ami a szerbia jogi keretet illeti, nos, ezt meg is kell valósítani. Az első tárgyalási fejezeteket megnyitották, és ez köszönhető annak is, a jelentésnek is, ami tavaly született Szerbiáról. Szerbiának még azért nagyon sok dolgot el kell végeznie. Az átlátosság hiánya, a médiaszabadság, vagy a médiában a tulajdonviszonyok tisztázása, a korrupció elleni harc, a jogállamisággal kapcsolatos problémák, avagy a nemrégiben elfogadott kisebbségi program, avagy a hágai bírósággal való együttműködés, az EU külpolitikájához való az EU külpolitikájával való harmonizáció, illetve a párbeszéd folytatása Koszovóval, ezek mind-mind olyan témák, amelyeket meg kell oldani. Vagy itt van még a szomszédos országokkal kialakított normális viszonyrendszer, a határok tisztázása, a hagyatéki eljárások, illetve az eltűntek problémájának kezelése. Ezeket mind, mind meg kell oldani, hogyha Szerbia Európa jövőre vár, vágyik. Köszönöm szépen, Fleckenstein úr az utolsó. Köszönöm szépen, elnök. Asszony, ami a kompromisszumokat illeti, Fajon asszony ezeket részletesen kifejtette. Öt rövid megjegyzésem lenne először is. Ma el kell mondanunk, akkor is ugye ben van már a jelentésben, hogy még mindig nagyon hálásak vagyunk azért, hogy segítenek nekünk a problémáink megoldásában, ami a menekülteket illeti. Ez nem magától értetődő, és önök ezt úgy a képességeknek legmegfelelőbb módon végzik, és ez nagyon fontos. Szerbia fontos szerepet játszik a régió stabilitásában, ez különös tekintettel világos az Albániával való együttműködés során és ami a berlini folyamatot illeti. Harmadszor pozitív változást várunk, pozitív befolyást várunk, ami azt illeti, hogy mi lesz a Republika Szerbszka sorsa, és hogy csillapítólag hassanak erre a térségre negyedszer a szerb kormánytól továbbra is azt várjuk, hogy Pristinával való párbeszédet fenntartsák. Ez Szerbia szempontjából azt jelenti, hogy hogy ezeket a lehetetlen ö, sztorikat, mint ami a vonatos dolog volt, ezt, ezt nem engedhetik meg maguknak. Azonban az is fontos, hogy Belgrád számíthasson ránk, és mi sem, huny, mi sem hunyunk szemet. Mind a kettő félnek, mind a két félnek meg kell tennie minden mag, tőle telhetőt. Végül pedig részemről, nem a frakcióm nevében, a szabad választások nagyon fontos értéket képviselnek egy országban. Ez ezt nem szabad kockára tenni csak azért, hogy több mandátumot szerezzen egy párt. Kollége Fleckenstein. Köszönöm szépen, Fleckenstein úr. Most pedig a bizottság képviselőt fogjuk meghallgatni. McCreedis kolléga. Ha itt van, akkor megadom a szót, parancsoljon. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Chairman, honorable members of the... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Január 9-én folyt erről a kérdésről az első eszmecsere itt, az ott a egyetért az Európai Bizottság, és szeretnénk továbbra is ösztönözni straté- ö, Szerbiát arra, hogy stratégiai célkitűzését elérje, és tudjon csatlakozni az Európai Unióhoz. Örülünk az erőlépésnek, amelyet Szerbia tett gazdasági és közigazgatási területen, illetve nagyon örülünk annak is, hogy a békét szeretné megőrizni Szerbia térségben. Annak is azzal is nagyon elégedettek vagyunk, hogy a migrációs válságot hogyan kezelte Szerbia, természetesen EU-s, EU-s Szerbia lehetőségei valósak. A mai kormányközi ülés után nyolc fejezetet nyitottak meg, és kettőt lezártak. Most arra van szükség, hogy Szerbia folytassa a reformokat, főleg a jogállamiságra, az igazságügyre, a szervezetbűnözés és korrupció elleni harc, a szólásszabadság, emberi jogok, illetve a legrászorultabb csoportok megvéde, megvédése, diszkrimináció, illetve a gazdaság területén. Nagyon fontos az, nagyon fontos továbbá az is, hogy a Szerbia és, közö, és Koszovó közötti viszonyt normalizálják. Azt is elvárjuk Szerbiától, hogy a kül- és biztonsági politika területén igazodjanak az európai politikához. Nagyon fontos az, hogy megtartsa a lendületet Szerbia. Hogyha ez megtörténik, akkor újabb fejezeteket lehet megnyitni az elkövetkezendő hónapok során. A bizottság már előkészítette ezt a munkát, és a továbbiakban is támogatja Szerbiát pénzügyi segítséggel, avagy technikai segítséggel. Köszönöm. Köszönöm, Megrédis úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy összefoglaljam ezt a témát először is. Engedjék meg, hogy A Husztanevics asszonyt, a Szerbia EU-s nagykövetét. Köszönet az árnyékjelentéstevőknek, nagyon konstruktív megjegyzéseket hallottunk tőlük. Holnap még egy ülésünk lesz ebben a témában, egy jelentéstevő ülés. Edward Kukánnak hadd mondjam el azt, hogy nagyon örülök annak, amit mondott. Nagyon fontos az, hogy Michael Davenport, a delegáció vezetője Belgrádban, a szerb parlamentben a bizottsági jelentést bemutathassa. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy a Davorna Skupsina el, elnökének írtam egy levelet ebben a témában, reméljük ez meg tud majd valósulni, és akkor Davenport urat nem fogják a radikálisok félbeszakítani a szerb parlamentben. Köszönöm szépen. 5 óra múlt 10 perccel, úgyhogy bele is vágunk a 8-as napi rendi pontba. Jelentés a bizottság Koszovóról szóló 2016 évi jelentéséről. Úrik, Urike Lunacseknek adom most meg a szót. Let me also first start by thanking the shadow rapporteurs for a very good cooperation. We had 293 amendments on the report, which is less than... Uh... Köszönöm szépen. Megállapodtunk, hogy 18 kompromisszumos javaslatot fogunk kidolgozni. Nagyon jó volt az együttműködés az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Mielőtt elvesz elfelejteném, de Koszovó nagykövetét is sok szeretettel köszöntöm. Ami a jelentést illeti, Említettem néhány dolgot, amelyek az elmúlt években történtek Koszovóban. A ez, um, stabilizációs és társulási egyezmény, aztán a keretegyezmény, amely uh, uh, az Európai Uniós programokban való részvételről szól. Ezt uh, még ki kell egészíteni, de most Koszovón áll a sor. Aztán a a korrupciós és szervezetbűnözési track rekorddal kapcsolatban is nagyon pozitív előrelépések voltak, amelyek szükségesek a vízumliberalizációhoz. És még egy fontos dolog, hiszen erről ma értesültünk, és szóbeli módosítást fogok benyújtani ezzel kapcsolatban holnap. Banglades és elismerte Koszovót, ez nem 113, hanem 114 most már, jóval több, mint az ENSZ tagállamok fele. A jelentésben lévő kritikus pontokkal kapcsolatban, amikor én az elismerésről beszélek, az Európai Unió öt nem, Koszovot nem elismerő országát arra kérjük, hogy ismerjék el az országot, hiszen ez pozitív hatással lenne az egész régióra, de nem csak erre, hanem az egész régió stabilitására. Hiszen ez egy visszafordíthatatlan státusz, nem, lesz, nem lehet ebből már e, kifarolni, úgyhogy legyünk e, pragmatikusak. E, kiváló, olyan országok is vannak, amelyek nem ismerik el ugyan Koszovó ön, önállóságát, de kiváló az együttműködés vel, részükről Koszovóval oktatás és más területen, úgyhogy de sajnos nem mindenkivel. Remélem, hogy sikerül előrelépést elérni ezen a területen. Aztán hadd térjek rá a kritikusabb pontokra is. Volt itt egy dolog, amely a Szerbiával való kapcsolatokra vonatkozik. A jelentésben kritikus pontokat fogalmaztunk meg a vonattal kapcsolatban, amelyen nagybetűkkel írták X nyelven, hogy Koszovó Szerbia része, ez mindenképpen bírálandó dolog, hiszen a jó szomszédi viszony az előrelépésről szól, és nem a e, provokációról. Aztán az univerz egyetemes igazságszolgáltatás törvénye, amelyet Szerbia azok ellen használ, akik a Milosevic rezsim ellen harcoltak, most ez egy koszovói politikus Radina ellen használják. Ezt a jogszabályt azonban eh, hatályon kívül kellene helyezni. A eh, Koszovó az Europol és az Interpol eh, része is, Úgyhogy ugyanez érvényes a terrorizmus elleni harcban. Hogyha azt akarjuk, hogy komolyan vegyék ezt, akkor Koszovót ennek is részesévé kell tenni. Aztán a párbeszéd, a végrehajtás még mindig hiányos, főleg a szerb önkormányzatokkal kapcsolatban, de ahogy már mondtam, a Szerbiáról szóló vita során és a határ eh, menedzsmenttel kapcsolatban eh, nem valósul meg az emberek szabad eh, áramlása, az energiaegyezményt, illetve a katasztert sem valósították még meg teljes mértékben. Mi, Szerbia blokkolja az szerb-albán energia áramlást Koszovó felé, és ez nagyon súlyos hatással van, negatív hatással az emberek egészségére Prisztinában. Aztán a szerb parlamenti helyzettel kapcsolatban azt remélem, hogy a koszovói eh, nemzetgyűlés hamarosan a Montenegróval kötött eh, határegyezményt eh, ratifikálja, és ezzel igent lehetne mondani arra, hogy a koszovói állampolgárok vízummentesen utazhassanak. Azt remélem, hogy a nemzetgyűlés ezt minél gyorsabban elvégzi, aztán a szabszka lista is visszatér, mert akkor ezzel a vallással kapcsolatos törvényről is sikerül szavazni, amit egyelőre még mindig blokkolnak. Illetve Szucka Liszt, amely a koszovói kormány része, ez is nagyon segítene az ország helyzetén, hogyha eh, tisztázni lehetne. Aztán a 2017-es eh, évben Koszovó lesz az elnöke az energia közösségnek, és eh, ezért rájuk nagyon fontos szerep vár a megújuló energiaforrások támogatásában, remélhetőleg 20-25%-ban megvalósul az megújuló energiaforrások használata. Köszönöm szépen. Köszönjük Úrike Lunacseknek, és most megadom a szót a delegáció vezetőjének, Bosznia-Hercegovina és Koszovó delegáció vezetőjének, aki, ha jól értem, panzeri úr nevében szólal fel. Igen, Pancer úr nevében szeretnék gratulálni Lunacek asszonynak, kiváló az együttműködés a jelentés elkészítése során. Azonban nagy aggodalmaink vannak ezzel az anyaggal kapcsolatban. Folyamatos a polarizáció. A fenntartható kompromisszumokért való küzdelem mindennapos, és eh, hát ez határozza meg az ország útját Európa felé. A vízumliberalizáció egy nagyon fontos lépés az európai integráció irányába, azonban látjuk, hogy ami a ratifikációt illeti, a Montenegróval kötött demarkációs egyezmény ratifikációját, ez nehezen halad. Csak akkor valósulhat meg a vízumliberalizáció, hogyha Koszovó minden, fejlem, minden körülményt teljesített, a szervezet bűnözés és a korrupciós harcot is beleértve ami a szerb önkormányzatokat illeti, nagyon fontos, hogy Koszovó az EU által facilitált párbeszéd keretében elfogadott egyezményt megvalósítsa és párbeszédet. Ez Szerbia paradox struktúrájának jelenléte továbbra is aggasztó. A szociáldemokraták módosító javaslatát ki akarják, e, e, módosító javaslatai ki akarják egészíteni a szöveget. A szervezet bűnözés és a korrupció elleni harc az intézmények között erősebb együttműködést teszi szükségessé. A hatékony közösségi programok amelyek a radikalizáció és a szélsőségesség elleni eh, harcban fontosak, ezek a párbeszéd tekintetében is eh, elengedhetetlen szerepet játszik. Nagyon fontos a politikai ö, eh, ö, hangsúly helyezés ezekre a témákra. A munkanélküliség ellen is fel kell lépni, főleg a fiatalok körében. Javítani kell az oktatási eredményeket, az oktatók képzése, képzésén keresztül. Aztán javítani kell a munkaerőpiaci feltételeket, a végrehajtási kereteket, a biztosítani azt, hogy minden jogszabályt végrehajtsanak, amelyek ezzel kapcsolatosak, és ne valósuljon meg diszkrimináció a tanárok felvétele során, illetve a munkahelyen. Köszönöm szépen. Kélem úr, a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Adaktuszon kollega kérte meg, hogy szócsöveként itt fellépjek, mert sajnos nem tud itt lenni. A Lunacsak asszony nak szeretnek köszönetet mondani a konstruktív munkájáért és a néppárti módosítások eh, elfogadásáért. A néppárt támogatja a négyes kompromisszum megfogalmazását, amely szerint Koszovó és Szerbia kapcsolata szempontjából pozitív lenne, hogyha a többi fennmaradó európai tagállamok is elismernék eh, Koszovó függetlenségét. Persze tiszteletben kell tartani ezen országok függ, ö, eh, autonómiáját is. Az ötös eh, kompromisszum a korrupcióval kapcsolatos. Itt is a megfogalmazást támogatja a néppárt. Az eszközök az ebben az harcban hasznosnak hasznosnak tekintett eszközök felvételére, használatára szükség van, illetve 15-ös módosítással kapcsolatban azt gondolja Adátuszon úr, hogy a jelentés ettől kiegyensúlyozottabb lett, e, és itt a piacgazdasági reformokról van szó, illetve a vallásszabadság is szerepel a 17-es kompromisszumban. Végeredményben, összességében a néppárt úgy gondolja, hogy kiegyensúlyozott jelentés készült, amelyet a néppárt támogatni tud. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kellem úrnak, Rádos úr, az Álde részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Waltmans asszony nevében szeretnék köszönetet mondani Lunacek asszonynak a kiváló munkáért, és az jelentés nevőknek is. Az együttműködésért általánosságban kiegyensúlyozottnak tekintjük a mód, kompromisszumos módosítójavaslatokat. Másrészt az ALDE szeretné hangsúlyozni azt, hogy a vízum liberalizáció nagyon fontos Koszovó számára. A hetes bekezdése kapcsolatban egy szóboli módosítás javaslunk. Koszovó, mint biztonságos ország meghatározása a biztonságos származási országok listáján az, az illegális migráció elleni hazban fontos lépés lenne. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Nerádos úrnak, Kasztádó úr, nincs itt. Akkor még egy e, név van a listámon, Csújc asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok Lunacek asszonynak, hiszen kiváló jelentést készítette. Néhány pozitív megjegyzés, a kompromisszumok jók és kiegyensúlyozottak, egy, egyéb További pozitív pont a stabilizációs és eh, társulási egyezmény életben, eh, életbe lépett, ez is nagyon jó. Koszovó nagyon sok jogállamisággal kapcsolatos reformot vezetett be, azonban számos olyan eh, téma van, amelyben a végrehajtás még nem valósult meg. Nem sikerült előrelépést elérni a solid track rekordot illetően a korrupciós és szervezett bűnözési ügyekben, illetve a szerb önkormányzatok részvétele még mindig nagyon sok feszültségnek ad teret. Aztán a közigazgatás reformja, az igazságszolgáltatás reformja, a korrupció elleni, harc és a működő piacgazdaság terén vannak még gyengeségek remélhetőleg a demarkációs határegyezményt Montenegróval aláírják, hiszen ez az egyik kulcsfontosságú akadálya a vízum liberalizációnak. Remélem, hogy ez mindenképpen pozitív lendületet ad majd a koszovói adminisztrációnak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Zsújca asszonynak, és most pedig rátérünk a bizottság hozzászólására. Megrédesz úr? Nem Megrédesz úr? Nem? Kallan úr, elnézést. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Lunacek asszonynak, a jelentéstevőnek, kedves képviselők! Az Európai Bizottság osztja az önök általános megjegyzéseit, főleg ami az éves jelentésről szól, amit a bizottság tavaly eh, adott ki. Az Európai Bizottság és a Parlament ugyanezt a célkitűzést követi továbbra is, és ez bátorító Koszovó európai jövőjével kapcsolatban. Aztán egyetértünk azon megjegyzésekkel, amelyek a fontos előrelépésről szóltak, amely, amelyre sor került tavaly, de vannak aggodalmak a kihívásokkal kapcsolatban és a 2017-es problémákkal kapcsolatban. Fontos bírósági döntésekre, ítéletekre várunk. Ezekről szó volt a vízumliberalizáció kontextusában is és a párbeszédre tekintettel is. Nagyra értékeljük azt a tényt, hogy hogy a párbeszéd folyamat az elkövetkezendő, az elmúlt hetekben újra lendületet kapott Mogherini asszonynak köszönhetően. Egyes kollégák a szociogazdasági reformokra és a joga, jogállamisági reformokra e, utaltak, ezzel teljesen egyetértünk. Segítenünk kell Koszovónak a stabilizációs és társulási egyezmény megvalósulásában. Ebben az összefüggésben a közös európai reformagenda és a gazdasági reformprogram e, fontos minta ebben az összefüggésben, és az Európai Unió továbbra is támogatást nyújt, majd Koszovó természetesen kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy az összes lehetőséget kihasználja, amit ez az egyezmény nyújt. Emellett a vízumliberalizációról is szó volt, és hadd hangsúlyozzam, hogy nem a, becsülhetjük alá ennek fontosságát Koszovó szempontjából, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harcban volt erőlépés, a demarkációs egyezménnyel kapcsolatban egyetértünk azokkal a megjegyzésekkel, melyek szerint ez a demarkációs egyezmény ez a ratifikál, ratifikálásra kerül minél gyorsabban, és hadd tegyem hozzá, hogy a bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy Koszovó európai útját segítse az IPA támogatást és kihasználjuk ennek érdekében. Az energiahatékonyság felmerült ma, és továbbra is monitorozzuk ezeket a témákat, és ha szükség esetén önöknek beszámolunk erről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. csak asszonytól kérdezem, hogy szeretne-e reagálni a hallottakra. Köszönöm szépen, röviden összefoglalva, Köszönöm mindenkinek a támogatást, az együttműködést, az itt felvetett pontokat, amelyek a jelentés részét képezik. Egy megjegyzés Rádos úrnak, ami a 103-as módosítást illeti a biztonságos harmadik országokat egyetértettünk abban a koordinát, az árnyékjelentéstövő ülésén, hogy egy külön szavazás lesz erről, és szóbeli módosítást elfogadjuk majd ezzel kapcsol, befogadjuk majd ezzel kapcsolatban. Ez, ebben állapodtunk meg a titkársággal. Köszönöm szépen, és remélem, hogy eredményes lesz a holnapi szavazás. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák! ez, a, ez volt a balkáni műsoridő ma délután, és akkor ezzel ezt re is tér, zárhatjuk, és a kilences napi rendi pont Adrianus Kutzen Reuter részvételével Venezueláról lesz szó. Itt van-e az említett úr? Side, could somebody please... Ha itt van, akkor esetleg valaki beinvitálná? Right, dear colleagues, it's exactly half past five. We... Kedves kollégák, pontosan fél hat van. Rátérhetünk a mai ülés utolsó napi rendi pontjára. Kérem azokat a vendégeket, kollégákat, tanácsadókat, akiket annyira nagyon százszerzelékben nem érdekel, ami most következik, hogy talán hagyják el a termet, vagy kicsit legyenek nagyobb csöndben. Üdvözlöm Adrianus Kutzenreiter urat, aki holland állampolgár, és ő az Európai Külügyi Szolgálat dél-amerikai részlegének vezetője. A karibi térség Dél-Amerika egyre fontosabbá válik több ok miatt is a külügyi szolgálat számára. A mai ülésünkön a venezuelai helyzetről tudunk eszmét cserélni. Nagyon figyelemmel kísérjük, ami Venezuelában történik. Már több éve gazdasági, politikai szempontból nagyon zavaros a helyzet, és sajnos ahelyett, hogy javulna, romlik a helyzet. Ahogyan tudják, az Európai Parlament számos állásfoglalában adtunk hangot aggodalmunknak a folyamatosan romló helyzet miatt, a társadalmi gazdasági helyzet, emberi jogok kapcsán is romlik a helyzet. Továbbra is nagyon figyeljük a helyzetet, a feszültség fokozódik a ellenzék és a kormányon lévők között. A vez, ellenző vezetőjét Leopoldo López 14 év börtönre ítélték, ami rendkívül aggályos. A parlament többsége, illetve a Dél-Amerikai Nemzetek Szövetsége megpróbálták ezt a zsákutcákból kivezetni az országot, de a Maduro kormány felépése tovább rontott a helyzetet, mert újabb ellenzékeket tartóztattak le. Romlik tehát a politikai helyzet, a gazdasági helyzet már annyira rossz, hogy a lakosság az elmúlt néhány évben egyre kiszolgáltatóbb helyzetbe került, nagy az infláció, hiányoznak alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, humanitárius válság van. Venezuelában nagyjából tehát így összegezhető, hogy milyen a helyzet, és Reiter úr, öntől kérdezem, ön hogyan ítéli meg ezt a kritikus helyzetet, és talán arra is van javaslata, hogy ez ebből a politikai válságból hogyan lehetne ebből a zsákutcából kikecmeregni. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdeném, hogy a külügyi szolgálatnál azért sokat képesek vagyunk megcsinálni, de nem vagyunk varázslók. Így a venezueli helyzet megoldása nagyon nehéz lenne hiszen amit elmondott, az egybevág azzal, amit mi is tapasztalunk. Valóban ilyen a helyzet. Egyrészt a kormány oldal, másrészt pedig az Egyesült Ellenzék között nagy a szakadék. Az ellenzéknek kétharmados többsége van, a 2015-ös választások óta a parlamentben, és um, az országban um, azért a parlament szerepe nagyon eljelentéktelenedett. De az emberek hát végül is ezekre a pártokra adták le a szavazatukat nagy többségben, és ennek semmilyen következménye vagy visszhangja nincs, uh, semmilyen formában nem tud uh, az ellenzékbe kerülni, vagy kormányra kerülni. Sokszor utcára vonultak az emberek, tavaly szeptemberben nagyon sok tüntetés volt, vannak, akik szerint egy millióan tüntettek a kormány ellen, és mm, persze több ezeren a kormány támogatva elmentek az utcákra. Nagyon megosztott a lakosság. Ami a gazdasági helyzetet, illetve a társadalmi körülményeket illeti, vagy a követ, ezeknek a következményeit, a növekvő erőszak akut veszélyhelyzetként írható le, és ez valamennyiünk számára komoly aggodalmakra ad okot a venezuelai politikusok számára is nyilván, de az egész régió és az Európai Unió számára is ez egy nagyon nagy gondot jelent, hiszen mintegy 600 ezer ember él Venezuelában, akinek van európai útlevele állampolgársága. Igen, több mint 600 ezrem. Többségében Spanyolországból, Portugáliából, Olaszországból, de más országokból is, de a többség ebből az említett három országból érkezett Venezuelába. Emiatt is aggályos a helyzet. Ami a kivándorlás illeti, ez egyre nő, nagyon sok venezueli hagyja el az országot, vagy Karibi térségbe, vagy Amerikába, kb. 50 ezeren Brazíliába vándoroltak ki. Nagyon sokan pedig Európába érkeztek. Nem egyszerű őket elismerni, még akkor is, ha EU-s útlevelük eh, van. Ez eh, hát sok ezeren azért jönnek Európában, mert bíznak abban, hogy dolgozhatnak, jövőt építhetnek maguknak, ami a hazáiban a jelenlegi körülmények között nem lehetséges. Lakályos a helyzet is nem javul. A gazdasági válság, tehát az olajár drámai csökkenése határozza meg, hiszen ez nagyon fontos bevételi forrás az ország kormány számára, mint hogy az bevételek 90%-a függ az, függ az olajtól, úgyhogy amikor néhány éve felére csökkent az ár, az olajára, tehát ezzel az állam nem tudott semmit tenni. Hát, de vannak más intézkedések is, kormányzati irányításhoz kötődő intézkedések, amelyek nem hogy javítottak, inkább, volna, inkább rontották a helyzetet. Például Kolumbiával kapcsolatban tiltást vezettek be, bizonyos áruk, szolgáltatások Venezuelába történő behozatalával kapcsolatban. Az utolsó jelentés, amit különböző forrásoktól olvastunk, venezuelai egyetemek készült jelentésekről beszélek, az egészségügyre vonatkozóan, például az emberek 70%-a már nem jut hozzá orvosokhoz, egészségügyi ellátáshoz, különösen a gyerekek szenvednek ettől, és nagyon sok gyermek meghal, mert a gyógyszer hiány miatt, nagyon súlyos a helyzet. Megint csak mi eh, figyeljük a fejleményeket, eh, de hát eh, elsősorban a kormány oldalnak és a ellenzéknek kellene megoldani a helyzetet. Hogyan tudunk azért partnerek lenni egy ilyen helyzetben? Venezuelának régóta vannak kapcsolatai, pozitív kapcsolatai Európához, ezt támogattuk, és regionális integrációs törekvéseket, vagy olyan mm, politikát tekintve, amelyek hasznosak voltak, de most úgy tűnik, hogy ezek a célkitűzések a, már nem követendők. A Tavaly júliusban tanácsi következtetéseket fogadtak el a külügyminiszterek, hogy támogatni akarják az ellenzék, a kormány és más felek közötti párbeszédet, és az UNASZUR által tett intézkedéseket, de említetnénk a Vatikán közvetítési kísérleteit azonban nem újultak fel ezek a közeledési kísérletek. Mogherini asszony jelenleg Rómában tárgyal, a Vatikánban, azt hiszem magával a pápával, és persze sok más kérdést is meg kell vitatniuk, de felveti ezt a kérdést is, hogy mik a lehetőségek egy, a párbeszéd megfelújítására, mik a feltételei annak, hogy egy ilyen párbeszéd sikeres legyen, és hogyan tud az EU konstruktív szerepet játszani, és hatékony szerepet játszani majd megvizsgálunk, ha erre szükséges lesz más régiós partnereket is. Kolumbia, Ecuador például már a múltban is tettek kezdeményezéseket párbeszédre, már nem nagy sikerrel. A régió más ország, országait is megnézzük, hogy partnerek lehetnek-e. Persze ehhez teljesíteniük kell bizonyos feltételeket, meg kell vizsgálni ezeknek az országoknak a helyzetét, és akkor adunk nekik támogatást. A párbeszéd különböző formáit vizsgáljuk, tehát, és megnézzük, hogy kik azok a partnerek, akikkel együttműködhetnénk. A jelenlegi kormánytól elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben az alkotmányt, valamint az eh, alapvető emberi jogokat, a sajtószabadságot, a véleményszabadságot, a gyülekezési szabadságot, és tehát minden politikai alapszabadságot természetesen. Itt sok kérdést is feltettünk az elmúlt három évben, például, hogy hogyan bánnak ellenzékiekkel, akiket letartóztattak, sőt néhány esetben börtönbe zártak, azután sokszor a bánásmód nem felelt meg a transzparencia és a nyitottság minimális követelményeieknek sem, sőt a fair, a tisztességes bánásmódnak sem. Nagyon fontos, hogy erre rámutassunk. Nagyon fontos, hogy legyen egy demokratikusan megválasztott kormány, de azért minden kormánynak, kormánynak kell, hogy feleljen ezeknek a minimális követelményeknek is. A demokrácia és az alapvető emberi jogok alapkövetelményeinek. Ez számunkra egy rendkívül fontos fontos kérdés. Ami az együttműködést illeti. Hát Venezuela kikerült azon országok közül, akikkel két oldal együttműködésre lehetett az EU-nak, mert túl magas volt a jövedelme, és így nem felelt meg tovább a, a továbbiakban a normális követ, kritériumoknak de továbbra is bizonyos regionális programokban együttműködünk Venezuelával, például a klímaváltozással kapcsolatos program, biztonsági kérdések, más regionális programokat megemlíthetnénk, és nagyra értékelünk ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket. Keressük a további együttműködés lehetőségeit, ami hasznos lehet a jelenlegi helyzetben. Együttműködünk bizonyos témák kapcsán, például civil szervezetekkel, a helyi önkormányzatokkal, egyetemekkel, általában civilekkel mindenek előtt a társadalmi fejlődés, társadalom politika területén, de időnként globális kérdésekben is de ezek általában kis projektek, jelenleg mintegy 6 millió eurós támogatást adunk, hát nagyon-nagyon kevés, ha ezt összevetjük azzal, hogy milyen nagy ország Venezuela. Fontolgatunk más együttműködési lehetőségeket is, eh, elsősorban a humanitárius eh, területen, de hát ez nem könnyű, mert eh, sajnos a kormány nem áll hozzá pozitívan ehhez, hogy humanitárius segélyt elfogadjon. Különböző szervezeteken, a Caritason például keresztül próbálunk meg a civilek igényeinek, szükségleteire valamit választ adni, gyógyszerekkel, orvosi ellátással, különösen a gyerekeknek, és tárgyalunk a kormányjal, arról, hogy hogyan tudnánk esetleg nyíltabban beszélni mindezekről, és hogy legalább idegenesen határozott meg, hogy hol, hogyan lehetne enyhíteni a szükséget szenvedő lakosság nehézségein, hiszen bizonyos régiókban már humanitárius drámáról beszélhetünk. Megnézzük, hogy mik a lehetőségek. Itt tartunk. Látjuk, hogy a helyzet nem javul, tovább polarizálódnak a e, politikai e, táborok kis e, polarizálódnak, nem olyan a környezet, ahol létrejöhet egy párbeszéd, nagyon nehéz újraindítani a párbeszédet, sőt, még együttműködni is nagyon nehéz. De reméljük, hogy azért a legkülönbözőbb szinteken azért sikerül valamit elérni, és nyitottak vagyunk minden párt, minden szervezet felé, konstruktív szerepet kívánunk betölteni, ez a politikánk lényege, és reméljük, hogy valamit azért sikerül majd elérnünk, és végül javulni fog a helyzet, hiszen minél konstruktívabban viselkedik majd Kolumbia, az egész régió számára is nagyon jó lesz. Köszönöm szépen, Reiter úr. És pedig megnyitom a vitát. Jelenleg, vagy eddig négy kollega kért szót, most már ötten, hatan. Az első hozzászólónk eh, Milán Mon úr. Köszönöm szépen. Sajnálatos pontot nagyon rövidre kell fognom, mert el kell mennem majd a halászati bizottságba. Először is hadd mondjam el azt, hogy a külügyi szolgálat képviselőjének véleményével sajnos egyet kell érdemen, már nagyon hosszú évek óta aggasztó a helyzet, és a plenárisra is hozzászóltam már ez a témához többször is egyre inkább az Maduro autoritár rezsime felé torodik el ez az ország. Már évek óta nem halandó arra, hogy kiadja kezéből a hatalmat, sajnos egyáltalán nem konstruktív a kapcsolata az ellenzéken. Nagyon-nagyon aggasztó a helyzet, és a közvetítési kísérletek semmiféle pozitív eredmény nem hoztak. Konkrét eredmények egész egyszerűen nincsenek. és egyre inkább felbontják azokat a feladatokat, amelyekkel egyébként rendelkezne a nemzetgyűlés. Az emberi jogi helyzetről elég sokat hallottunk, nagyon-nagyon leromlott a helyzet. Több mint száz politikai fogoly van Venezuelában, súlyos a helyzetük. Három éve van börtönben Leopoldo López, napokban lesz a lesz harmadik éve, hogy börtönben van, de nem csak róla van szó. Szerintem egy sokkal kézzelfoghatóbb vagy láthatóbb fellépést kell elvárnunk a főképviselő asszonytól és a külügyi szolgálattól. Arra van szükség, hogy az Európai Unió hangját jobban lehessen hallani. Azt szeretnénk, hogy az EU, mint olyan, vagy a főképviselő asszony követelje a politikai foglyok szabadon bocsátását, illetve a, kérje azt is, követelje azt is, hogy a demokratikus intézmények és a nemzetgyűlés jogait visszaadják, és megfelelően komoly párbeszédre van szükség, hogy mi hamarabb meg lehessen rendezni a választásokat, hogy a hatalom a nép kezébe kerüljön, és nem monopolizálni kell ezt Maduro úrnak. Nos, nemrégiben egyébként tett hasonló kijelentéseket. Tehát jó lenne, hogyha egy spanyol képeléjek, a vikát a szarvánál fogjuk meg, konkrét fellépésre van szükség. Tudom, hogy a Vatikán is tervez közvetítést, ők is szeretnének föllépni, de nem erről van szó. Karakaszban van a probléma, ott kell ezt megoldani. Ami pedig a vatikáni közvetítést illeti, hát ez sem volt túl sikeres, ezt ön is mondta. Tehát el kell oda menni, beszélni kell a Venezuelákkal és megkérdezi azt is, hogy a szomszédos országok közében hogyan lehetne szövetséges találni. Aktívabban, aktívabb fellépést várok el a külügyi szolgálattal, illetve a fő, főképviselő asszonytól. Köszönöm. Thank you, Mr. Milan Mon. We now... Köszönöm Milan Mon úrnak. Közben nyolc kollega szeretne hozzászólni, már kilenc. Azt javaslom, hogyha mindenki maximum két-három percig beszél, akkor még lesz elég időnk, hogy Kucenreiter úr részletesen meg tudja válaszolni a kérdéseket. Assis úr a következő. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni a külügyi szolgálat képviselőjének az elmondottakat. Egy nagyon világos prezentáció volt, jó betekintés nyújt, ami Venezuelában történik, politikai, gazdasági, társadalmi helyzet az elmúlt hónapokban romlott a humanitárius helyzettel együtt valójában semmilyen előrelépés nem történt a nemzeti megbékélés felé. Az elmúlt hónapokban azt tapasztaltuk, hogy a Vatikán is sem vezettek pozitív eredményre. Szavino úr, a venezuelai bíboros nagyon kritikusan nyilatkozott arról, ahogyan a venezuelai kormány viselkedik négy pontban mutatott rá arra, hogy mit követelnek fogvatartottak szabadon bocsájtását, azután az alkotmányos hatáskörök helyreállítását, a nemzetgyűlés számára választójogi törvény megalkotását, de semmilyen előrelépés nem történt ami a nemzeti megbékérés felé mutatna egy új elnököt neveztek ki például a legfelsőbb bíróság élére, egy nagyon vitatott személyt, akit azzal is, az a vád is ér, hogy meggyilkolt valakit, börtönben is ült, és most arra azzal próbálkozik, hogy megváltoztasson bizonyos bírósági döntéseket európai származású emberek, spanyol, olasz, portugál származásúak közül sokan ülnek még börtönben, anélkül, hogy bármilyen magyarázatot adna erre a venezuelai kormány keményebb eh, állásfoglalásra lenne szükség a mi részünkről. Egészen világosan, egyértelműen kell állásfoglalnunk azzal kapcsolatban, ami Venezuelában történik, különösen az általam utat, eh, két utolsóként említett két szempontot kell figyelembe venni az én eh, hazám, honfitársaim, portugálok is ülnek jelenleg börtönben, Venezuelában, a portugál kormánynak is fogok egy levelet írni, és megkérdezem, hogy a portugál kormány konkrétan milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy kiszabaduljanak a portugálok a venezuelai börtönökből, de európai kontextusban is lépni kell, az európai intézmények együttesen határozottan kell, hogy fellépjenek. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Weber asszony az ALDE képviseletében. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Percen Reiter úrnak is, amit elmondott. Kitért nagyon érzékeny kérdésekre is, amelyeket ismerünk Venezuelával kapcsolatban. hónapok óta teszem fel ugyanazokat a kérdéseket, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, hogy elősegítsük a változásokat, vagy ezeket támogatólag kísérjük. És a eh, múlt hónapokban reményveszett lettem, ugyanis az igazság az, hogy eh, bármit vel is próbálkoztunk támogatást adni, humanitárius segélyt. Egyszerűen ezt elutasítják a hatóságok. A közelmúltban itt találkoztunk az amerikai államok szervezetének a vezetőjével, és ő is nagyon kritikusan nyilvánult meg hogy hogyan tudnánk támogatni a párbeszédet a ellenzék és a kormány között. Hát a venezuelai hatóságok ezt úgy látná, úgy ítélik meg, hogy akkor behadnák a derekukat, és Maduro elnök intézkedéseit bírálnák ezzel. Ugyanis, de közben érkezett egy levél hozzám, a venezuelai nagykövetség az én hazámban egy informális levelet küldött román képviselőknek, és gondolom más országbelieknek is. Ezt a feljegyzést azért küldték, hogy előkészítsenek bizonyos tárgyalásokat Venezuela és az Európai Parlament között. Hát, hogyha most már itt próbálnak erre figyelni, ez az jó hír. De sajnos, és tényleg úgy gondolom, hogy sajnos, nagyon elszigetelt ez az ország. Most nem arról beszélek, hogy a hat, hatóságok elszigeteltek, hanem az emberek, a venezueli emberek, és igazából nem nagyon remélem, hogy komoly változások lesz, lennének. Az Európai Uniónak sokkal keményebben kellene fellépni, amikor tárgyal venezuelai hatóságokkal. Az első gesztus Maduro elnök és a hatóságok részéről az lenne, hogyha engednék, vagy befogadnák a humanitárius segélyt a saját lakosságuk számára. Hiszen elfogadhatatlan, hogy politikai vagy bármilyen okok miatt engedik, hogy emberek, gyerekek meghalljanak azért, mert nincs elég élelmiszer és gyógyszer. Úgyhogy igen, remélem, hogy az EU keményebb lesz. Szerintem most erre meg van a kellő pillanat. Köszönöm szépen. A GUE képviseletében Kúzó úr. Köszönöm szépen. Nem láttam. Azért jó lenne, hogyha igazságosak lennénk. Nézzük meg a dolgoknak mindkét oldalát. Leopoldo López úr nem az ellenzék vezetője, hanem egy párt vezetője, ami egy olyan párti, aki eléggé, amely eléggé erőszakos. 2007-ben egy korábbi ítéletét egyébként szabadon engedték. Ne, fegedj, ne feledjük el, hogy erőszakos cselekedetekre, cselekedetekre úszított embereket, és ezt a nemzetközi jog is elítéli. Nos, mivel vádolják? Azzal, hogy hogy embereket úszított arra, hogy erőszakos cselekményeket hajtsanak végre, vandal cselekedeteket hajtsanak végre ez szerintem nem a politikai véleménynyilvánítás eszköze. Az alkotmányos egységet mindenképpen fenyegeti. Több mint száz politikai párt van Venezuelában, ezek közül több folyamatosan kritizálja a kormányt, és nem zárják őket bűn, börtönbe. Tehát nem emiatt zárták őt börtönbe. Más országokban is van infláció, mint például Argentinában, vagy ott van a humanitárius válság, ez is sok országban van. Miért nem beszélünk Haitiról mondjuk, vagy Kolumbiáról, a Kat- katatumbai régióról, ahol gyerekek halnak éhen? A külügyi szolgálat képviselője beszélt a az, beszélt arról, hogy gyerekek halnak éhen, pedig nem, és nem hivatkozott semmilyen hivatalos forrásra. Tudjuk, hogy a sajtó hogyan gondolkodik beszéltünk arról, hogy nem ismerték el a választásokat, ez nem igaz, ez hazugság, én ott voltam, és Nicolas Maduro úr is egyértelműen elismerte a választások eredményét. A nemzetgyűlés az öt alkotmányos hatalom egyike, de ettől még nem magasabb, nem nagyobb hatalom, mint az elnök. Arra arra prób- olyan dolgokat próbálnak kérni, számon kérni a Maduro, Maduro elnökén, amik nem is létezik az alkotmányban. Megpróbálják például csökkenteni az elnöki hatásköröket, vagy lecsökkenteni az elnök ciklusát. Úgyhogy szerintem elég egyértelmű, hogy Venezuela saját alkotmányos rendjének nem felel meg a, a nemzetgyűlés működése. Egyébként én is tüntettem Spanyolországban annak idején még az iraki hadba állás ellen több millióan voltunk ott, úgyhogy semmi baj, nem, semmi baj nincsen a tüntetéssel. Szerintem az jó dolog, hogyha lehet tüntetni. Ez a demokratikus megnyilvánulás egyik formája. Rengetegen vándorolnak ki, hát ez kérem ugyan, ugyanígy igaz, mint Mexikóban vagy El Salvadorban. Mit kell tenni az EU-nak? A párbeszédet kell támogatni Ezt teszi a Vatikán is. Úgy tűnik, hogy 2002 óta azt próbálja elérni az év, hogy, hogy változzon meg a kormány. Köszönöm szépen, a lennők úr. Ki következik? Szóle, úr az öldektől. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyol fogok beszélni. Egyetértünk azokkal az aggodalmakkal, amelyeket az imént hallottunk, polarizálódott a helyzet Venezuelában. Egyetértünk azzal is, hogy a szociális és gazdasági helyzet romlott Venezuelában. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a párbeszéd nem halad, és ezért nyilván nem csak az egyik fél okolható. Elítéljük az erőszakot, az erőszak használatát, függetlenül attól, hogy ez a hatalom megtartására vagy a hatalom átvételére irányul. Potenciálmente explosiva, ¿cuál es el papel, el papel que... Robbanékony lehet a helyzet, fölmerül a kérdés, hogy az EU-nak milyen szerepet kell játszania. Szerintem egyértelművé kell tenni az EU-nak, hogy a demokratikus mandátumokat tiszteletben kell tartani, az összeset, az összes demokratikus mandátumot, az elnökét is, hogyha ez demokratikus, illetve a jogalkotóét is egyértelművé kell tennünk azt is, hogy a megbékélés kizárólag a demokratikus módokon jöhet létre. A demokráciát, a demokrácia érdekét mindig tiszteletben kell tartani, a demokrácia eszközeit is, illetve a demokratikus határidőket is. Nos, ezek, ezen alapokon kell azon munkálkodni, hogy mindenki szabadon tudjon véleményt nyilvánítani, és Venezuelának kell eldöntenie azt is, hogy mi a legjobb kormány opciója a jövőre és a jelenre nézve. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Franka úr következik a néppárt nevében. Köszönöm elnök úr, köszönöm Koszterölten úrnak azt, hogy ellátogat itt ide ma, és hogy elmagyarázta nekünk a venezuelai helyzetet. A helyzet azt hiszem, hogy rendkívül súlyos, a kollégák is elmondták, több mint száz politikai fogoly van, közöttük Leopoldo López is. Leopoldo López urat azért zárták börtönbe, mert a saját elképzeléseit hangoztatta. Ő egy kiváló ember. Valakit azt mondta, hogy ő egy erőszakos személy. Nem. Szerintem szerintem az nem, az, az, sokkal inkább az az erőszakos, inkább az az erőszakos, hogy, egy, hogy megtámadnak egy, egy tüntetésen egy politikust, aki egyébként korábban ide látogatott, őt megtámadták egy, temet, egy tüntetésen, súlyosan megsérült. Humanitárius válság is van, 82% a lakosságnak alultáplált, több mint két millióan vándoroltak az országból, az erőszak elviselhetetlen, és intézményes csődről is szó van, a kongresszus nem gyakorolhatja jogait, és a polgárok sem gyakorolhatják jogaikat. Nagy félemmel hallgattuk azt a magyarázatot, amit a külügyi szolgálat képviselője mondott el nekünk, hogy támogatni kell a párbeszédet, a demokratikus erőket, illetve a Vatikán próbálkozásait is támogatta az EU annak idején. Nos, várjuk, hogy mit sikerül elérnie a főképviselő asszonynak. Föl kell tenni a kérdés, mit kell tennie az EU-nak? A plenáris ülésen többször elítéltük már a venezuelai helyzetet, az emberi jogi helyzet romlását. Elnök úr, bármilyen megoldásnak, bár, bármilyen erőfeszítésnek úgy kell megtörténnie, hogy szabadon engedik a politikai foglyokat, hogy a választási szabadsággal élniük kell a polgároknak, és az, hogy az Európai Unióból érkező humanitárius segét elutasítja a kormány, ez szintén elfogadhatatlan, ezt el kell ítélni. Egyértelmű emberi jogi és alapjogi csődről van szó Venezuelában, ezt Többen is elmondták, az Amnesty International is, mások is. Kérdezném, hogy az EU mit tehet még annak érdekében, hogy a demokratikus záradéknak megfelelően az Európai Unió segíthessen a bajba jutottakon Venezuelában. Ez egy rendkívül súlyos, drámai helyzet, mindenképpen véget kell ennek vetni. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Szela Franka úr! Freund úr következik a szocialista frakció részéről. Köszönöm, elnök úr! Egy másik globális szereplőt is megemlítenék, nem másról van szó, mint Kínáról. Tudjuk, hogy Kína, Kínának komoly beruházásai vannak Venezuelában, csak úgy, mint más országokban, Afrikában, függetlenül attól, hogy milyen a humanitárius helyzet, Kínának komoly a szerepvállalása. Venezuela kőolaj exportőr volt, erre vezethető vissza mindez. És még Hugo Chávez idején, 2001-ben eredeztethető mindez, Venezuela volt az első latin-amerikai ország, amely stratégiai kapcsolatot épített ki Kínával, aztán 2014-ben felfejlesztették ezt a kapcsolatot, átfogó stratégiai partnerségnek hívják most már ezt. Azóta Kína 60 milliárd dollárnyi kölcsönt adott Venezuelának, és körülbelül 600 beruházási projektje van Kínának. 5,7 milliárd dollárra nőtt a kínai áruk importja Venezuelába. Tehát 60 ezer növekedésről van szó. Kérdésem, önök mit gondolnak erről a nagyon közeli kapcsolatról Kína és Venezuela között? Ez hogyan befolyásolja a mi szerepünket? Milyen hatása van tehát az EU lehetőségeire? Köszönöm. Köszönöm. Pinenta López képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A valóság eltorzításához, a hamis hírekhez, a hazugságokhoz már hozzászoktunk. A szuverén államok fellépését így vagy úgy igazolják. Demokráciáról beszélünk, de fontos alapelveket nem tartanak tiszteletben. Vagy például a vélemény sokféleségének tiszteletben tartása is nagyon fontos. Vannak olyanok, akik bizonyos nagy gazdasági szereplőktől eltérő érdekekkel rendelkeznek, nekik miért ne lehetne joguk ahhoz, hogy megvédjék az álláspontjukat? Egyértelmű, hogy rendszer szerűen torzítják a helyzetet Venezuelával kapcsolatban, de a venezuelai kormány véleményét kiképviseli itt. Nem beszélünk arról, hogy milyen erőszakos helyzetet kreál és támogat az ellenzék. Maduro urat, Maduro úr már többször is kérte, hogy alakuljon ki párbeszéd, hogy tudjon haladni az ország. Politikai foglyoknak mondják azokat az embereket, akik valójában bűnözők. Nos, nem beszéltek arról sem, hogy például a kőolajárát is manipulálják. Nem beszéltünk arról, hogy ez kinek az érdekeit szolgálja, kifelelős azért, hogy élelmiszer és gyógyszerhiány van. Emberi jogokról beszélünk, de nagyon, ki, nagyon, de nagyon őszintétlenek vagyunk, képmutatóak. Mi a helyzet az emberi jogokkal, amikor a földközi tengeren átkelő migránsokról van szó, vagy menekültekről van szó, az ő emberi jogaira ki figyel? vagy a líbiai, iraki, afganisztáni, vagy szíriai háborúról. Ki beszél ezeket? Az Európai Unió támogatja. érzelmekkel teli hangokat hallunk, amikor Venezuelról beszélünk, de amikor Szaúd-Arábiáról, vagy Palesztin, vagy a palesztin-izraeli konfliktusról beszélünk, akkor ezeket az érzelmeket hol találjuk? A vízhez való hozzájutás is probléma. De Venezuelában például a munkanélküliség 6% alatt van, a nyugdíjasok helyzete nem rossz, és csökken az alul tábláltak aránya. Gyűlölet kettésről van itt szó. ezek az emberek a saját sorsukat kívánják irányítani. Mindenképpen, mindenképpen tehát tiszteletben kell tartani a venezuelaki jogait. Elnök, köszönöm szépen. Tonio López Isturiz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyos dolgokkal nagyon szívesen egyet tudok érteni a demokratikus európai erőknek össze kell fognia a néppártnak, a szocialistáknak, a más ideológiáknak. Számunkra nagyon aggasztó a venezuelai helyzet. Én kicsit tovább lépnék. Látom, hogy csak a posztkommunisták, egy, a Maduro kormány egyetlen szövetségesei itt az Európai Parlamentben, ők bizonyára Lenin évfordulóját is megünneplik majd itt. De akik tudjuk, hogy Venezuela a demokrácia modellje és példája volt annak idején a néppárt számára is, tehát még akkor ról számozik ez az aggodalom, amíg, amikor Venezuela tényleg a demokrácia modellje volt, ez volt a, ez volt a, a remény alapja. azról, arra az időről beszélek, amikor még Franco diktatúráját nyögtük Spanyolországban. Vannak itt páran, akik ezt nem hallandóak elismerni, de láthatjuk azt, mi többiek láthatjuk azt, hogy mi a helyzet valójában Venezuelában. Nagyon kevés olyan független közvetítő van, aki még el tudja mondani, mi történik valójában Venezuelában. Szalafranka úr egyetértek, természetesen azonnal szabadon kell engedni a politikai foglyokat, választást kell tartani, illetve az európai segélyt be kell engedni. Azt gondolom, hogy az európaiak túlnyomó többsége most ezt kéri a venezuelaktól, illetve a venezuelaknak. Folytatjuk a munkát, az összes ideológiai háttérrel rendelkező demokratikus erő itt a parlamentben ezen munkálkodik, függetlenül attól, hogy éppen ki kormányoz, mindenképpen azt akarjuk, hogy a demokratikus gondolatokat tiszteletben tartsuk. Köszönöm. López és Gomez kollégák jelentkeztek még, mind a ketten szocialistáktól. Köszönöm szépen, elnök úr, sok minden elhangzott, azért hogy egészítsem még ezeket egy-két dologgal. Először is, ugye hát ez itt az AFET, normális, hogy bizonyos országokkal, országokkal foglalkoznunk kell, ezek szuverén országok, de hát nekünk itt az Európai Parlamentben ez a, fel, ez a feladatunk, és azért beszélünk Venezueláról, mert nem csak kormányzati válság van ott, hanem több mint egy évtized az egész politikai, az egész politikai rendszerük, az egész állam struktúra válságban van, és ez mindenkire hatása van, leginkább a venezuelaiakra. Ez pedig aggasztó. Ez a válság egyrészt intézményi rendszer is, másrészt pedig hiány van, gazdasági válságról is beszélhetünk. Elszigetelt ország ez, de bent az országon belül az erőszak is nagyon elhatalmasodott. Latin Amerikában nem összehasonlítható a helyzet semmelyik másik országgal. Vannak bukott államok, de a venezuelaihoz hasonló példa szerencsére nincsen máshol. Tudjuk, hogy a legutóbbi választások óta legitimitási, legitimitási válságról is beszélünk, nem tudnak párbeszédet kialakítani a szemben álló felek. Aztán az igazságszolgáltatásban is gondok vannak. Említette a kolléga, hogy a legfelsőbb bíróság egyik tagját nemrégiben ki felváltott egy másik jelölt, újonnan neveztek ki egy olyan személyt, aki, akit azzal vádolnak, hogy egy gyilkossághoz van köze. Nos, de normális esetben a demokratikus intéz, intézményrendszert a bíróság, tehát az igazságszolgáltatás felügyeli, de hát ebben a, ilyen helyzetben, mint ami Venezuelában van, erről nem beszélhetünk. Aztán vannak itt egyéb kérdések is, politikai szabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, vagy a sajtószabadság. Nem régiben a CNN közvetítése és elég nyugtalanító volt. Arra kell törekednünk, hogy a párbeszéd létrejöjjön. Talán a Vatikánhoz hasonló kezdeményezések lehetnek valamennyire eredményesek. Föl kell tenni a kérdést, hogy mit tehetünk. Én korábbi spanyol szocialista elnökök próbálkozásait szeretném felemlíteni. Ők megpróbálnak valamit azért tenni, hogy kialakuljon a párbeszéd, hogy békés megoldás ülessen erre a helyzetre. És még egy utolsó észrevétel. A külügyi szolgálat Tól azt kérdezem, hogy az új amerikai kormány eljövetele, tehát a Trump kormány hivatalba lépése önök szerint milyen hatással lesz a helyzetre? avagy a kubai helyzet változása vajon befolyással lesz-e arra, hogy megoldódik-e mi hamarabb a venezuelai helyzet? Köszönöm. Thank you, and finally, Anna Gomes. Köszönöm szépen, Anna Gomes. Eh, Köszönöm szépen. hogyha Venezueláról beszélünk, ezt a belügyekbe való beavatkozásnak tekinteni, ez mégiscsak furcsa. Az emberi jogokról beszélünk Izrael és Palesztin esetében is, ez az érv nem állja meg a helyét. Egy olyan országról van szó, amely egy viszonylag mély válságban van, olyan népességgel, amely eh, egyébként nagyon nehéz körülmények között él. Egyébként pedig az ország egy gazdag ország lenne, egy olyan országról van szó, amelyet nagyon rosszul kormányoznak, demokr- demokrácia problémáról van szó, a demokrácia tiszteletben tartásának, tiszteletben nem tartásáról. Renáta Weber képviselőtársunk hangsúlyozza, hogy a kormány igyekszik az imidzsét ápolni. A probléma azonban az, hogy mi az Európai Unió nem törődünk eléggé az imidzsünkkel. Egy elég passzív szerepet játszunk, és a tagállamokra hagyjuk eh, azt, hogy eh, a, ezeket a eh, privilegizált kapcsolatokat fenntartsák. Egyes országok, Spanyolország például a hagyományos kötődésnek köszönhetően erősebben jelen van, Portugália nem, és ezt Európa a tagállamokra hagyja, holott itt Európára lenne pont szükség. Az európai Parlament üzenete a bizottságnak és Mogherini asszonynak, hogy, hogy folytassanak párbeszédet, beszéljenek mindenkivel, nem a szigorú napirendet kell követni, amely egyébként egy, egyébként egy spanyol agenda határoz meg, vagy egy portugál, ami nem is létezik. Biztos vannak portugál fogvatartottak, és itt van az idő, eh, hogy az Európai Unió eh, színre lépjen, és a Vatikán, az amerikai államok szervezete erőfeszítéseit támogassa. Az Európai Uniónak tehát nagyon fontos, sokkal fontosabb szerepe van. Már rég kellett volna indítanunk egy missziót Venezuelába, ez már elegen van ebből, már két éve ajánl, javaslom ezt. Nagyon fontos az, hogy Mogherini asszony konkrétan minden féllel egyeztessen és beszéljen. Köszönöm. Colleagues, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nincsen további megjegyzés. Kocsen Reuter úr, hát nagyon sok kérdés és megjegyzés született. Maximum 15 percet tudunk adni, hogy lezárja. Hát ez nagyon nagy lelkű, elnök úr. Amit elmondtak Venezuelával kapcsolatban, ez egy nagyon érdekes vita volt, érdekes eszmecsere volt. Önök szerint az Európai Uniónak erősebb szerepet kellene játszani, fontosabb szerepet említették eh, a humanitárius területet. Eh, mi igyekszünk minden párbeszéd lehetőséget megragadni, igyekszünk eh, mindent kihasználni, USA, Kuba, minden ország, aki amelyik érdeklődést mutat a térség iránt. Unasz úr Unasz úrral is, hiszen bizonyos mértékig sikeres facilitátorok ők, aztán szomszédos országokkal, Kolumbiával, stb. Úgyhogy igyekszünk a venezuelai kormányal is baráti kapcsolatot kialakítani, holott ők nem igazán nyitottak ezen a területen. Egyesek elmondták, hogy ez nem szükséges, mert ők még a humanitárius segítséget is, a válságot is tagadják. A számos jelentés készült, egyeseket venezuelai egyetemekkel készítettek, eh, tudok említeni néhány az adatot, a venezuelai 82,8%-a túl alacsony jövedelemmel rendelkezik az elmúlt válságok miatt. A gyerekek 10%-a nem jár iskolába, mert nincs mit ennie és az emberek 63%-ának nincsen társadalombiztosítása. Ezt lehet ignorálni, de ez nem segít. Az országot más országokkal összehasonlítani sem segít, mert ez a venezuelaiak helyzetét nem fog javítani. Úgyhogy a venezuelaiak által választott utat kell követni. 2015. decemberében szavaztak a nemzetgyűlés kétharmada olyan, orsz, olyan pártokból áll, amelyek más eltérő véleményt képviselnek. Sajnos a parlament ezen kétharmadát a jelenlegi kormány nem hallgatja meg. 2016-ban kellett volna a választásokat tartani, helyhatósági választásokat, de ez nem történt meg. Maduro elnök szerint a választások hát nem jelen pillanatban nem állnak érdekükben. Hát ez nem felel meg a jogállamiságnak, nem felel meg a demokráciának. Persze kérhetünk magyarázatot, követelhetünk is, de nem kapunk. Ezek, ezt a helyzetet nem lehet eltagadni, nagyon fontos, hogy mi minden oldal fele nyitottak vagyunk, és igyekszünk párbeszédet folytatni. Mogherini asszony lehet, hogy nem minden alkalommal látható, de folyamatosan jelen van. Erről hadd biztosítsak mindenkit. Számos téma felmerült szomszédos országokban is, szintén aggasztó helyzetek, de nem csak azokra, hanem erre az országra is figyel Mogherini hogy Nagyon sok, nagyon érdekel bennünket ennek az országnak a sorsa, és felelősnek is érezzük magunkat bizonyos mértékig, és a szolidaritásunkat is kif- szeretnénk kifejezni. Egyéb megjegyzések is elhangzottak, például Kína szerepével kapcsolatban. Helyesen említette a számokat, 65 milliárd dollárt fektettek be az ország támogatásába, és közben olajkitermelési jogokat szereztek meg. E, ez egy hatalmas adósság is, és ez jövőbeni kormányok mozgásterét is korlátozza. Mit, hogyan látjuk mi ezt? Kína abszolút jelen van az egész Latin Amerikában, gyakran agresszív beruházási és exportpolitikával rendelkeznek, de miért ne csinálnák így? Hát mi is, mi is így csináljuk. E, e, hogyha súlyosbodik a helyzet, lehet, hogy ezt megbánják, úgyhogy lehet, hogy jó ötlet lenne Kínával is párbeszédet folytatni ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Államokkal rendszeresen párbeszédet folytatunk, de az új elnökséggel, vagy az új elnökkel leállt ez a párbeszéd, mert az Egyesült Államok szintjén nincs meg most már az a tárgyaló partner. Tilliszen úr annak idején nagyon aggasztónak látta a demokrácia helyzetét az országban, és nyilván ő is szerette volna, hogyha az ország meg, tehát a helyzet megváltozik, ez túl sok mindent nem jelent persze, de hát mégis az Egyesült Államoknak is fontos, hogy egy olyan ország, ahonnan egyébként csokolajat importálnak, rendben legyen. Kuba Kubával vannak kapcsolataink, remélhetőleg a regionális ügyeket e, meg tudjuk tárgyalni, ez eddig nem volt igazán sikeres, de hát nem adjuk fel. Esetleg e, e, várjuk, hogy milyen pozitív fejlemények lesznek. Nem rendszerváltásról van szó, ez nincs az Európai Unió és egyetlen európai országnak sem a fókuszában. Egyszerűen erősíteni szeretnénk Venezuela szerepét, amely egyébként nagyon sokáig pozitív volt. Ne felejtsük el az államadóság kérdését sem. Mondhatnánk, hogy nincs semmi probléma Venezuelával, ez azonban azt jelenteni, hogy feladjuk az országot. Ez azonban nem így van, mert igenis nagyon sok minden rosszul működik Venezuelában mindegy, hogy melyik politikai oldalról érkezik az ember, világosan kell fogalmazni. Nagyon nagy az súlyos az erőszak, nagyon sokan kell, hogy meneküljenek, a biztonsági helyzet és olyan, hogy az emberek az életüket akarják menteni. Ez nagyon aggasztó helyzet. Brazíliából kaptunk beszámolókat, nagyon sok menekült érkezik ebbe az országba is, de befogadják őket, mint a haiti menekülteket is befogadták. Ezek azok a válaszok, amiket meg tudok osztani önökkel. Nem arról van szó, hogy egy-két tagállam által meghatározott agendát követnénk, természetesen közösen megbeszéljük azt, hogy hogyan látjuk a helyzetet, megpróbálunk valamilyen konstruktív hozzájárulást adni a helyzethez. Lehet, hogy egyes tagállamok úgy látják, hogy más tagállamok felé hajlunk a kompromisszumban, de összességében a tagállamok úgy láthatják, hogy elég nagy a konvergencia. Találunk Európai Uniós közös megközelítést is meghallgatjuk az európai nagyköveteket, és elő nem, elő nem fordulhat az, hogy egy vagy két ország határozza meg az előrehaladás eh, irányát. Figyelembe kell venni az egyes országok eh, speciális kötődéseit is, eh, de mindennek illeszkednie kell az általános képbe. Nem mondhatjuk azt, hogy Spanyolország vagy Portugália miatt ez így vagy úgy lesz, hanem a teljes képet figyelembe kell venni. Köszönöm szépen az üzenetet, amit át fogok adni Mogherini asszonynak. Láthatóbbá kell válnunk, azt hiszem, hogy egyébként ő többször is ellátogatott ide, és nagyon fontos az, hogy támogat bennünket az Európai Parlament a párbeszéd keresésében, az együttműködés keresésében, amely mindenképpen pozitív lehet az Euró- a venezuelai nép számára, a politikai fogvatartottak érdekében, a demokratikus jogok érdekében, illetve az emberi jogok védelme érdekében. Ez a mi politikánk, és fontos számunkra az önök támogatása. Köszönöm az érdeklődésüket, figyelembe fogjuk ezt venni a munkánk során. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, hogy megválaszolta a kérdéseinket, köszönöm a megjegyzéseit. Van-e egyéb megjegyzés? Ha nincs, akkor ezzel lezárom az ülést. 18 29-kor, és köszönöm a kollégáknak, eh, akik eh, elérték és kérték, hogy ezt az országot is tegyük eh, napirendre. Holnap 9 órakor kezdődik a szavazás a balkáni országokkal kapcsolatban. Thank you so much.